Kedves kollégák, azt javaslom, hogy kezdjük a munkát. Elnézést kérek a késésért, de a politikai élet Európában nem csak a Köcsetési Szakbizottság körül forog, és voltak ülések, találkák többek között a sajtóval, és kommentáltuk az aktualitást. Meg fogunk gyorsan haladni, eh, mert vakáció hét Belgium számára, iskolai vakáció, eh, ezért nekünk iskolásoknak is az, az európai iskola, de hát minden európai, mindannyian európai iskolások vagyunk, eh, vagy tanárként, vagy diákként. Fontos az európai aktualitás, és a mi napi rendünk kicsit kevésbé az. Csak fél napunk van a szakbizottság ülésére, ezért a lehető legjobban próbáljuk felhasználni a koordinátorok ülése előtt, ami azután következik. Mint látták, a napi rendet az változatlan, hogyha nincsen megjegyzés, akkor rendben úgy tekintjük, hogy a napi rendet elfogadtuk. Most hallom, hogy sajnos politikai, személyes vagy vulkanikus okok miatt Andreasen asszony nem tud eljönni közénk, ezért azt javaslom, hogy a napirend 12. pontját egy későbbi szakbizottságülésen tárgyaljuk. Tehát a napi rend ezzel elfogadva. Ami az elnök közleményeit illeti. A Kobu news olvasható a használható nyelvek listája, és egy kis beszámoló az informális csoportüléséről, a nemzetközi pénzügyi szervezetekről, Szeretnék gyorsan két pontot aláhúzni. Az első az, ami a hétvégén történt, azaz gazdasági, politikai, pénzügyi szempontból nagyon fontos döntéseket hozott az Európai Tanács. A, az ECOFIN intézkedés csomagot fogadott el. Ezzel kapcsolatban az Európai Bizottság még dolgozik, és akkor átalakítani ezt a politikai intézkedés csomagot jogi és pénzügyi eszközé. Ezért egyelőre ma nem tudjuk kommentálni, annál is kevésbé, hogy a szakbizottságunk nem a legközvetlenül legközvetlenül érintett az Európai Parlamentben, de természetesen meg kell majd vizsgálni, milyen tanulságok vonhatók le eseményekből és döntésekből, és megvizsgálni, hogy eh, hogyan kell reagálnunk a magunk hatáskörében, a szakbizottság hatáskörében. Gondolok itt például arra, hogy ez a pénzügyi együttműködési terv tartalmaz egy új lehetőséget a 122. viszonyi szerződési cikk alapján, mely kimondja, hogy a bizottság az EU nevében 60 milliárd eurót vehet fel a nemzetközi piacon, és egy tagállamnak kölcsönadhatja, hogyha segítségre szorul. Nos, ez a tervnek olyan része, amely a mi hatáskörünkbe tartozik. Milyen feltételekkel, mikor, milyen jogi alapom, hát ezt még korai megmondani, mert a végrehajtó bizottság még ezen dolgozik. Nem szeretném, hogyha ma vitát nyitnánk erről, de nyilvánvaló, hogy ezt meg kell majd beszéljük. a hétvégi történések teljesen új politikai fejleményt jelentenek. Ez azt jelenti, hogy új fejezet nyílik az EU gazdasági történetében. Fontos munkák esetében, mint például a pénzügyi terv adaptálása, megfelelő pillanatban ezt figyelembe kell majd vennünk Ebben a szellemben lesz egy találkánk, amikor erről fogunk beszélni, nem csak magunk között, hanem a Nemzeti Parlamentek Köcsvetési, illetve pénzügyi bizottságaival, mert június 1-én találkozunk, egy éves találkozóról van szó, az Európai Unió költségvetési bizottságainak találkozójáról van szó. És itt már szerepelt a napirenden a közvetési politikák koordinálása az EU-n belül, azért, hogy jobban finanszírozzuk a közös célokat közös célokat, azaz a Lisszaboni stratégiát 2000 és 2010 között, és a 2020-as európai stratégiát, amelyet formálisan a júniusi miniszteri tanácsülésen ülésen fogadnak el, hogyha minden rendben megy. Előkészítendő találkozónkat a nemzeti parlamenti kollégákkal, talán emlékeznek, hogy fél éve rendeltünk egy tanulmányt, amely össze kell hasonlítsa a költségvetések szerkezetét a ö, nemzeti és európai szinten. És kell szóljon arról, hogy egyes európai országok, hát nem 27 országról van szó, ö, az túl sok lenne, talán egy tucatnyi, egy szűk tucatnyi ország, hogyan veszik figyelembe a nemzeti költségvetésben az európai célokat? Lisszaboni stratégia, vagy 2020-as európai stratégiát. Ez a tanulmány egyelőre csak angolul áll rendelkezésre, de le fogják fordítani természetesen az összes nyelvre a következő napokban, és munkadokumentum lesz a ma ülésem. Nos, ennyit szerettem volna mondani az elnök közleményei között. Harmadik pont, a jegyzőkönyv elfogadása az előző ülésről, április 7-8, hogyha nincsen megjegyzés az ülés végéig, a korhagyományainkhoz híven elfogadottnak tekintjük a jegyzőkönyvet. Most pedig rátérnék a négyes pontra, a napirendem. Minden más, mint felhatalmazás 2011 évi költségvetés területéről szóló három oldalú egyeztetésre Szidania kolléganőnk, az előadó mandátumot kér a három oldalú egyeztetésre. Szidania öné a szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Először is szeretnék köszönetet mondani mindazoknak, akik eh, részt vettek a dokumentum előállításon. Óriás volt az időnyomás, hogy múlt héten ki tudjuk küldeni. Eh, fogjuk folytatni ezt a gyors eljárást Remélem ezt megértik, ezért nincsen fordítás, nagyon korlátozott az idő. Minden esetre megpróbálunk minden szükséges dokumentumon dolgozni. El szeretném ismételni, hogy miért sürget ennyire az idő, és miért jött későn a dokumentum, és miért kell ilyen gyorsan dolgozni rajta. Nos, ez azért van, mert úgy szeretném, az az álmom, hogy úgy mondjam, hogy plenárisan elfogadják a dokumentumot a korper előtt, ö, mielőtt a tanácsolvasat lenne. Ö, remélem, hogy ez megmagyarázza, és ö, azt a gyors eljárást, amit követünk, és ezért bocsánatot is. Nos, lássuk a tartalmat. Március 25-én a plenárison elfogadtuk az irányvonalakat a 2011-es évre. Most a bizottság költségvetés tervezete fekszik az asztalon. Az én jelentésem ö, kommentár a költségvetés tervezetéről. Nem szeretném elmondani azt, amit márciusban már hallottunk, arra szeretnék koncentrálni, amit a bizottság április 28-án mondott. Szeretném kiemelni a legfontosabb pontokat, amelyek véleményem szerint kulcskérdések a trialógus számára, a közvetési trialógus számára. Először is a közvetési tervezet világosan mutatja, hogy nagyon kicsi a manöverezési lehetőség, ami prioritásaink, szükségleteinket alig lehet még ezen túl figyelembe venni. Mielőtt tovább mennék, az 56-os bekezdésre szeretném felhavni, felhívni a figyelmüket. Itt egy gépelési hiba van. A not szó nagyon fontos, de hiányzik valahol, elveszett a gépezetbe. Tehát ne legyen félreértés, szeretném elmondani, hogy hogy hangzik a mondat pontosan. 56-os figyelembe veszi a 2,9%-os növekedést, de jegyzi, hogy nem minden költség, amely kapcsolatos a működéssel szerepel benne. Tehát szemben az, ami papíron van, nem minden költség szerepel benne. Nem szeretném ellemezni, hogy ez miért történt ez a hiba, de azt hiszem, hogy minden költséget nem fedez a tervezet. Nos, ami a tartalmat illeti. Szeretném egy általános megjegyzéssel kezdeni azzal kapcsolatban, amelyet az EU 2020 stratégiák vettek, most az Európa 2020-as stratégiák neveznek. Ez a bizottság javaslata, amely azt mondja, hogy a stratégiát a 2011-es terve beépítették. Nekem azért kételjeim vannak, ezt kifejtem a jelentésben, mert szerintem arról van szó, hogy átnevezünk létező programokat, de költségvetési értelemben nem lehetséges, legalábbis számomra világosan látni, hogy több ö, erőforrás áll-e rendelkezésre, vagy sem ez zászlós hajóknak. Hadd mondjak néhány példát. Például a Youth Program a ifjúsággal kapcsolatban a Youth on the Move nem világos, hogy mely programokat kell megerősíteni. Mi tartozik eme zászlós hajó alá, mert úgy hívnak, hogy Youth in the Move. Remélem, hogy a bizottság plusz információt ad azzal kapcsolatban, hogy költségvetésileg mit jelent az eljövendő 2020-as stratégia végrehajtása. Szintén fontos számunkra több információt kapni arról, hogy a létező programok hogyan fognak hozzájárulni um, ehhez a 2020-as stratégiához. Azt hiszem, hogy ezt költségvetési eljárás keretében monitoroznunk kell, és együtt kell működnünk a bizottsággal. Szeretném felhívni a figyelmet a fiatalsággal kapcsolatos programokra. Egyáltalán nem vagyok elégedett azzal, amit a közvetés szervezetben a bizottság javasol. És hogyha megnézzük a fiatal kutatók finanszírozását, egyáltalán nem felel meg az elvárásainknak a mobilitással, oktatással kapcsolatban. Vannak kulcsprogramok, Youth in Action, illetve élethosszig tartó ö, tanulás, ö, de hát ez nem megfelelő. Ö, ami az 1B rovatot illeti, pozitív az, hogy növekedés tapasztalható itt a kifizetésben, de remélem, hogy ez párhuzamosan halad azzal, amit a bizottság a végrehajtásban szeretne látni. Hát nagyobb igények vannak, és a bizottság úgy tervezi, hogy ez kifizetéshez vezet. Így ezt el tudjuk fogadni. Ami a második rovatot illeti, fontos megemlíteni, hogy a liszomai szerződés értelmében a költségvetési mindkét költségvetési szerv azonos súlyjal nyom alatba. Nő a dekuplált támogatás a plenárison szó volt olyan programokról, mint iskola, te iskolai zöldség, gyümölcs, itt jelentős növelés tapasztalható a bizottság részéről, és ez pozitív fejlemény. A három a rovaldban a Stockholmi program finanszírozása növekszik, a Frontexnek is update adata szerepel, mert hát eddig rámutattunk rámutattunk az a végrehajtás gyenge pontjaira. Ami pedig a négyes rovatot illeti. Ki kell fejezem a gályomat azzal kapcsolatban, csökken a ö, palesztin vállalás. Ezt jobban kéne tanulmányozzuk, és ö, ez egy politikailag fontos kérdés, ez a csökkenés a balti stratégia is itt található. Ami az ötös rovatot illeti, az ötös rovatban látottakat úgy értelmezem, hogy a bizottság a, az Európai Külügyi eh, Szolgálat szolgáltába állítja a költségvetés, de hát a manőverezési lehetőség itt eh, nagyon eh, korlátozott. A triológusnak azt hiszem majd ki kell erre terjednie. Szintén aggaszt az a tény, hogy a bizottság nem tervezett be kötelezettségvállalást az SPM programokra, amelyek már futnak. Ez ezeket a próba projektekkel kapcsolatban dönteni kell, hogy akarjuk-e folytatni őket. Pozitívan kell erre tekinteni, és eldönteni, hogy akarjuk-e folytatni ezt a tevékenységet. Szemben az előző évek gyakorlatával nem vettem ki néhány kedvenc témát a listáról, a triológusban. Azt hiszem, hogy maradjunk szabadok, és a trialógusban a tanácssal és a bizottsággal az összes aggályos pontot tudjuk megbeszélni. Én úgy látom, hogy minden pontja a tervezetnek potenciálisan legyen trialógus vitatéma. Itt le is állnék, és várom a visszajelzésüket. Szidonia. Köszönöm szépen, Szidónia. Tehát eh, mindenki jegyezte azt a tényt, hogy a not szó beszúrandó. Eh, James lesz kollégánk egy viccet mondott, egy nagy brit humorista szerint, amikor egy lady nemet mond, az azt jelenti, hogy talán. Amikor azt mondja, hogy talán, az azt jelenti, hogy igen, hogyha igent mond, akkor nem igazi úrinő. Mi meg megértettük, hogy amikor Szüzen semmit nem mond, akkor az azt jelenti, hogy not. Ilyen egy jó költségvetési előadó, aki te persze nemet mond. Nos, kommentálandó, tessék. Il faut rappeler que l'envers a diplomata ezzel szemben pontosan fordítva jár el. Igen, amikor a diplomata igen mondod, az azt jelenti, hogy talán. Mikor azt mondja, hogy talán, azt jelenti, hogy nem, hogy ö, nemet mond, akkor nem diplomata. A költségvetési szakember mindig nemet kell mondjon. De van az a nem, amely buta nem, és az okos nem. És a költségvetési szakbizottság próbálunk okos nemet mondani azt javaslom, hogy adjunk szót azon kollégáknak, akik szót kértek, és a közvetési főigazgató úrnak, eh, aki megtisztel azzal, hogy részt vesz a munkánkban, eh, utána válaszolhat az előadó és a kollégák kérdéseire. Eh, Bálcányi asszony. A kollég, je vous en prie. Grazie. Köszönöm. Úgy vélem, hogy Szidónia nagyon gondos munkát végez, tehát hasznos az, hogy a lehető legnagyobb támogatást nyújtsuk számára ebben a kényes és fontos szakaszban. Minden esetre vannak kiigazítások, amelyek véleményem szerint éppen ebben a szakaszban fontosak lehetnek. Mindenkült úgy vélem, hogy az általános megjegyzések rovadban. Nagyobb erővel kellene felhívni a figyelmet arra, hogy a pénzügyi perspektívek plafonjait felül kell vizsgálni. De az, ami ezekben a napokban és órákban történt, az felhívja a figyelmünket arra is, hogy ki kell emelnünk az európai válasz szükségességét a válságban az új igényeknek megfelelően. Tehát nagyobb kapacitásokra van szükség az európai költségvetésben, hogy ez autentikusabb legyen, és rugalmasabb, és erősebb is egyben. Azt hiszem, hogy ezt mindenképpen ki kell emelnünk. A prioritások között pedig túl azon, hogy az ifjúság központi szerepét kiemeljük, amelyet már nyomatékosítottunk a dokumentumban, amely a politikai prioritásokkal foglalkozik, azt hiszem, hogy fel kell hívni a figyelmet az általános megjegyzések rovatban a 2020-as stratégiára is hiszen pontosan az Európai Parlament kérte a bizottságtól, hogy legyen kemény, hogy szankcionálja azokat a tagállamokat, amelyek nem foganatosítanak megfelelő intézkedéseket ennek érdekében, hogy ne az történjen, mint ami a Lisszaboni stratégiával kapcsolatban történt. De mivel itt egy mandátumról van szó, és egy új költségvetési eljárásról, éppen ezért a parlamentnek ebben a pillanatban nyomatékosítania kell, hogy elkötelezett az úgynevezett matematikai megoldások elkerülését illetően, amelyek nem veszik figyelembe a politikai prioritásokat. Nagyon sokat tettünk annak érdekében, hogy azonosítsuk a hasznos, látható politikai prioritásokat, tehát erre nem lehet matematikai jellegű választ adni, amely nem veszi figyelembe a parlament erőfeszítéseit. Köszönöm. Elga Trüppel. Köszönöm szépen, Elga Trüppel. Merci, monsieur le président. Köszönöm szépen, elnök úr. An. Németül kezdem, emlékszik rá, amikor Lewandowski biztos úr a bizottság nevében bemutatta a költségvetés tervezetet, és egy fontos ö, tanácsot, egy posztet is adott ö, nekünk, ami nagyon örül, nagy örülünkre szolgált, hiszen a zöld ö, kampányban egy nagyon fontos szerepet játszott. Az egyik fontos szín ezen a plakáton a zöld, hiszen mi zöldek Németországban és az európai kampányban úgy véljük, hogy úgy kell megváltoztatni a költségvetéseket, hogy a különböző területeken például meg kell változtatni a mezőgazdasági politikát, az oktatáspolitikát, a kutatási politikát, a strukturális politikát és más területeket is, és mindenek előtt pedig az éghajlatvédelmi politikát. Érdekes most, hogy Lewandowski biztos úr a 2011-es költségvetését illetően egy ö, zöld irányvonalat választott, és kérdés az, hogy az első költségvetése, amelyet új biztosként mutat be, nagyon környezetbarát kell, hogy legyen. Most megnézem a számadatokat, amelyek lényegében, lényegében környezetbarát szempontot kell, hogy érvényesítsenek, illetve milyen környezetbarát módosítások vannak ebben. Most a mezőgazdasági politikát illetően eddig a hektár nagysághoz kötötték a kifizetéseket, de itt van az mezőgazdasági politika állapot felmérése, és itt van például az OECD tanulmányok adatai is, mely szerint a mezőgazdasági politika nem volt elég fenntartható, és itt van például az ökológiai, a környezetbarát energiatermelés problémája e tekintetben. A strukturális alapoknál pedig ugyanez a probléma hogyha az éghajlatvédelmi politikát valóban komolyan akarjuk venni, hogyha az épületeinket energetikai szempontból akarjuk szanálni, és hatékonyabbá akarjuk tenni azt, hogy ne legyen ilyen magas a széndiokszid kibocsátásuk, akkor vegyük magunkat komolyan a 2011-es költségvetést illetően is. De megállapíthatjuk, hogy a TEN-T-nél az még mindig a közutak építéséről van szó, és lég, lerepülőtér építésről, és a lifelong learning területén pedig Noha tudjuk, hogy az EU 2020-asnak ez fontos terve, mely mellett a Barozó Bizottság nagyon sokat érvelt, hogy többet kell tenni az EU-nak ezen a területen. Nos, ott mindössze 2,6%-os növekedést tapasztalhatunk. Tehát a hagyományos közlekedéspolitikánál maradunk továbbra is, és ahol többet akarunk tenni, ott továbbra is világos az egyenlőtlenség. Ugyanígy találom a helyzetet, azt illetően is, hogy tovább csökkentik az export refundsokat, amelynek még gyorsabban le kellene olvadnia, hiszen az ilyenfajta szubvencionális révén a mezőgazdasági termékeink nagyon sok piacot tönkretesznek, főleg Afrikában. Aztán itt van a halászati politika fenntarthatóság. Van egy bizottsági dokumentum, amely kifejezetten megállapítja, hogy a halászati politika kudarcot vallott, mert nem fenntartható. Ennek is kevés kihatása van, úgy tűnik a 2011-es költségvetésen, ezt hibának tartom mert hogyha elkezdjük megváltoztatni a költségvetés politikát, akkor talán nem fordítunk elég figyelmet ezen lépésekre, tehát többet kell tenni, és többet szeretnék elérni a tárgyalást, illetve a mandátumot illetően is a trilógusban. Egyes pontokat illetően nyomatékosabban kell fellépnünk, és el kell érnünk, hogy gyorsabban változzanak a dolgok a fenntarthatóság és gazdaságosság érdekében. Néhány részletkérdést szeretnék még felvetni. A nagy kulcs szó Youth on the Move Nos, véleményem szerint ezt nem emeltük ki megfelelőképpen, hogy ez valamennyi fiatalra kell, hogy vonatkozzék, és nem csupán a magasabban képzettekre. Ezt nagyon fontosnak tartom. A Európa politikai elfogadottságát illetően, tehát fontos a nagyobb mobilitás és a több diákcsere, és talán még arra kérném a bizottságot, hogy válaszolja meg a következő kérdést. Szidonia is kiemelte a javaslatban, hogy az iskolai gyümölcsprogram fontos számunkra. Sajnos az volt a tapasztalatom, hogy alsó szerszországban és Brímában a helyi végrehajtása ennek az iskola gyümölcs programnak nagyon sok basszúságot okozott azzal az eredménnyel, hogy nagyon rossz volt ennek a sajtója, és az iskolai gyümölcs program, valamint az EU elfogadottsága jelentősen csökkent. Talán a bizottság írásban később vagy ma el tudná magyarázni, hogy mi volt a probléma a végrehajtásra, és mit lehet jobban csinálni, hogy jövőben ne legyenek ilyen bosszúságaink. Köszönöm. köszönöm szépen. Helga. Gracias, presidente. Volviendo a su broma original sobre el... Köszönöm, elnök úr. Térjünk vissza a ö, fontos kérdésekre. Nem tudom, hogy most a nemre kell céloznunk, amikor a mandátumról beszélünk, de a tanács jelenleg a nem álláspontjához ragaszkodik. Remélem, hogy ez egy intelligens jellegű nem lesz, de minden esetre világos, hogy a trialógus időpontjai különböző dolgoknak meg kell történniük, hogy pozitív eredmények születhessenek, és ne ez legyen a történelem legrövidebb trilógusa. Tehát el kell érnünk a megállapodást a költségvetés módosításokat illetően, az Európai Külügyi Szolgálat költségvetését is el kell készíteni, a jelentéstevünk feladata tehát nem egyszerű. Ugyanez igaz a Költségvetési Szakbizottság tárgyalásaira is a trilógus keretében. Minden esetre elmondanám, hogy most a tanácsnak kell megtenni a következő lépést, és remélem, hogy amikor a trilógusra sor kerül, akkor már kedvező információink lesznek, amelyek leegyszerűsítik majd a tárgyalásokat. Na, ami Szidonia jelentését illeti, ez megfelel annak, amit a költségvetési iránymutatásokat illetően elfogadtunk. Most tehát átadjuk Szidóniának a mandátumot, hogy ezeket a költségvetési iránymutatásokat világos stratégiával alakítsa a tanácssal folytatott tárgyalások során az első trilógusban. A Költségvetési Szakbizottság csak támogathatja a jelentéstevőt, a jelentést illetően. Talán módosításokat fogunk benyújtani, hogy egyes pontokat jobban kiemeljünk a jelentésben. Szeretném felhívni a figyelmet a zászlós hajó projektekre, amelyek véleményem szerint a legfőbb újdonságát jelenti Lewandowski biztos úr prezentációjának, amelyet előttünk ejtett meg. Ezt a pontot, ezt az ügyet egyébként már maga a jelentéstevő is említette. A 2020-as stratégiát illetően is világossá kell tenni, hogy ezeket a költségvetési tételeket a stratégia, 2020-as stratégia integráns alkotó részeként kell finanszírozni. A 2010-es költségvetés révén világos iránymutatást nyújtunk azt illetően, hogy milyen is lesz a 2020-as stratégia, és milyen pénzügyi előirányzatokat kell majd tiszteletben tartanunk. Ahogy a Szilvani is említette, ez a finanszírozás semleges jellegű a 2011-es költségvetési tételeket illetően, hogyha ebben a 2011-es költségvetés tervezetben van egy iránymutatás ezekre a zászlóshajó projektekre, akkor világos, hogy a költségvetési szakbizottságnak hatásköre van, hogy módosítsa ezeket, illetve módosítsa a 2020-as stratégiát is. A bizottság kiemelt, hogy melyek a legfontosabb pontjai ennek a stratégiának, amelyek a költségvetés tervezetben szerepelnek. Ez még érdekesebbé teszi a 2011-es költségvetési folyamatot, és még fontosabb teszi ugyanakkor a jelentéstevünk feladatát. Tehát jelentős kihívások állnak előttünk, érdekes kérdések a jövőt illetően. Véleményem szerint tehát a 2020-as stratégia kidolgozása, amely összhangban a költségvetés és szakbizottság és stratégiájával nagyon érdekes kihívás. Köszönöm szépen, Salvador. Godvánis úr következik. Köszönöm szépen, elnök úr. Volt lehetségem, lehetőségem dolgozni a különböző költségvelési sorokkal, illetve az egyes témákkal, és 2007-es, 8-as, 9-es éveket, hogy megvizsgáltuk, akkor különbségek mutatkoztak az én számításom és a dokumentumban lévők. A 0,7%-os volt a kötelezettségvállalás növekedés, de 2009-ben mínusz 0,8 volt és tehát, hogyha megnézzük a kötelezettségvállalások egészét, tehát úgy tűnik, hogy nem tudunk több kötelezettséget vállalni, és lehet, nem lehet ilyen tempóban vállalni, mint ahogy ezt tettük a korai szakaszában. Hogyha végignézzük az egyes sorokat, akkor azokat a sorokat emelném ki, amelyek gyorsabban növekednek a kötelezettségvállalás vonatkozásában, és azokat, amik pedig mínuszba mennek. A, ja, tehát 19%-os növekedés volt, ezzel szemben a követ, az elmúlt években, a korábbi években csak 2%, tehát nagyon jelentős a növekedés. A vállalatoknál, hogyha például kettős sort veszük, akkor ott éppen a for, fordítottja van, ott mínuszban vagyunk méghozzá jelentősen. Hogyha megnézzük a pontosan az egyik legnagyobb öreget, ez a szatellit navigációs rendszer, a Galileo, ez mínusz 700 millió, tehát ez azt jelenti, hogy ezekre nem fizetünk a továbbiakban, legalábbis kötelezettségvállalás szintjén ez így néz ki hogy a raportőr jelentéskészítő mondta, szimbolikusan az Erasmus az 3 millióval kevesebb a fiatal képviselőknek, ez 16% mínusz jelent. Ez szimbolikus, de mégiscsak mínusz kötelezettségvállalás szintjén. Szeretném még elmondani, hogy a mezőgazdaság területén nagyon nagyok a kísértés, hogy a kötelezettség vállalása 9-es, 10-es, az mínusz 3 százalék volt, tehát gyakorlatilag két milliárddal volt kevesebb a vidékfejlesztésben. Ezért ez egy adósságot jelent a mezőgazdaság felé, ez az, amit próbálunk valahol visszahozni, tehát itt nagyjából nullára jön ki. Ez nem könnyű, és azok számára, akik úgy tűnik, hogy az energia lesz a következő terület, na elég világos, hogy az energia programok azok egy vagy két éves programok voltak. Tehát az új zöld vagy szélerőmük és egyéb dolgok, ezek már a múlté lejártak, kifizetésre kerülnek idén, és utána már nincs. Legalábbis így néz ki a kötelezettségvállalásból tehát energiával kapcsolatosak voltak, de 2012-14-ben nem szerepelnek. Nem nagyon örülnék, hogyha tengeri halász lennék, mert ott is kisebb a kötelezettségvállalás 0,5%-kal, és nemzetközi halászat az pedig 31 kal kevesebb. Ami a belső piacot illeti, 25%-os növekedés van kötelezettségvállalás szinten. Ez jó, mert ez azt jelenti, hogy az uniós piacot fejlesztjük. A regionális politikánál világos, ott 4%-os növekedés van, ez 1,5 milliárd körüli kötelezettségvállalás, mert a kohézió megy tovább, de a kulturális és az oktatás letén ugyancsak növekedés van, ez jó morálisan, az egészségvédelem és a fogyasztóvédelem területén viszont mínuszban vagyunk, és már második éve vagyunk mínuszban. 2%-ban volt a 92 között, most pedig 3,1 3,3-mal vagyunk mínuszban. Nem túl nagyok ezek a számok, az állatbetegségek, oktatás nem nagyok, de mégiscsak arányban lefelé mentek ezek. Ami a belső biztonságot életi, én valamikor be, belügyminiszter voltam, nem lehet a Schengen SZISZ rendszerre tovább fizetni, mert hogy javítjuk a rendszert, a Schengen információs rendszerben és kevesebb a kötelezettségvállalás. De ugyanakkor többet fizetünk, a határalapoknak és az integráció a harmadik államokból származó állampolgárok integrációjára. Külkapcsolatok a költségvetés szerint bizonyos mértékben az AFET-nek a diszkreciója. Itt is kevesebbet látunk és a kelet-európai országokra is van egy növekedés és az együttműködés, Afganisztánnal való együttműködés, illetve Ázsia együttműködésre, Afganisztán az plusz 25 százalék. Ez egy dolog, az világos, látom, hogy az új afrikai AKC országokkal való kapcsolatokra nem vállalunk többet, 5%-kal kevesebbet, ami nem túl rossz, mert a korábbi évekhez kell összehasonlítva. És végezetül az energia területén már ezt említettem, nagyon óvatosnak kell lenni, mert 2010-ben megváltoztattuk a költségvetési struktúrát, tehát az energia külön szerepel, és nem a közlekedés szállításban. Ott azt lehet mondani, hogy van 10% növekedés, és a hála istenek Istennek a az energiával kapcsolatos kutatások is emelkedtek. De ez azt jelenti, hogy nagy projektek ugyanakkor mégiscsak lezárultak. Ez kifizetés tekintetében nagyon nagy programot jelent, mert ugye az a különbség, hogy a kifizetéseket és a kötelezettségvállalásokat különítsük el. Nincs igazán időm, hogy elmondjam, de a kifizetések azok so, szokásosabb, ottan na, lényegesen csökkentek a kifizetések. És egyetértek a raportőrrel abban, hogy 90%-ait a kísérleti projekteknek már vagy lezártuk, vagy tartalékban van. Az a kérdés, hogy ténylegesen befejeződtek-e, vagy csak egyszerűen nincs pénz ahhoz, hogy befejezzük idén ezeket. De gyakorlatilag 90%-a már gyakorlatilag csak emlékeztető szerepel, vagy egyszerűen minimálisra ment az összeg. Elnök, köszönöm szépen, kedves kollega, ezeket a számokat. Ezek nagyon jelentősek. Inger Reszlej következik. Köszönöm, hogyha látjuk, hogy milyen aggodalmakkal küzdenek a választók, illetve a polgárok, aggódnak az euróért. Azt hiszem, hogy ez van az első helyen most és azt hiszem, hogy ezzel a gonddal, problémával kellene gondolkodunk, ö, ö, foglalkozunk elsősorban, tehát a stabilitási kritériumokkal, amelyek nem ö, csupán az euróországokat érintik, tehát hogyha megnézzük a pénzügyi fenntarthatóságot, akkor még néhány pontot beépíthetnénk a mandátumba is. Azt hiszem, hogy inkább azzal kellene foglalkoznunk, hogy ki tartja be az európai jogot, és ki nem. Ez nem erős oldalunk, és azt hiszem, hogy ez, ezt kellene elsősorban megvizsgálnunk, hiszen vannak olyan mechanizmusok, hogy ezt rendszeresen felülvizsgáljuk és reagáljunk a helyzetre. Ezt magam szemére is hányom, hogy ezt eddig nem tettem meg, ez volna az első pontom és kérem, hogy ezt későbbiekben még vigyük tovább ezt a gondolatot, mert hogyha ebben a költségvetésben nem reagálunk, akkor azt hiszem, hogy nagyon nagy hitelességi problémával küzdünk majd a választóink előtt. Ez az első pontom. A második pont pedig a külpolitikára vonatkozik. Hogyha megnézem a stabilitási eszközt, amely ilyet éppen a külügyi szolgálat akar bekebelezni, hiszen ott van a legnagyobb növekedés, 32%, akkor kérdés, hogy jól tesszük-e, hogy ezeket a programokat a külpolitika területén is olyan területekre helyezzük át, ami, ahol nem látjuk még világosan, hogy ki fogja ezeket a programokat menedzselni. Itt az ICA 32% a stabilitási eszközre, mint növekmény, vagy akár a nukleáris biztonság programja, amely szinten, szintén a kívánságlistán szerepel. Nos, azt hiszem, hogy itt át kellene gondolnunk, hogy mi az észszerű. És hogy költségvetési szempontból elővigyázatosnak kell lennünk, hogy tárgyalási pozíciónkat ne gyengítsük parlamentként. Számomra hasznos lenne megtudni, hogy mit terveznek ezekkel a pénzekkel. Tehát, hogy mi indokolja ezeket a nagy növekedéseket,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 Köszönöm szépen, Gören. Bokros úr következik. Köszönöm szépen, szeret. Többen is hangsúlyozták, hogy fontos, hogy a prioritásainkat egészen világossá tegyük. E tekintetben, hogyha megengedik, akkor szeretnék rámutatni az egyik legfontosabb, hanem a legfontosabb prioritásra, a, ez pedig a válság elleni küzdelem. Elolvastam a bizottsági anyagot, és az egész vitát úgy kezeli, mintha a válság utáni vitáról lenne szó. Nincs válság utáni helyzetről szó, mert válságban vagyunk, sőt, tovább mélyül ez a válság. Ha válság van, akkor a költségvetésből ennek ki kell tűnnie. Lehet ezt válságkezelő költségvetésnek is nevezni. Nagyon sok nemzeti költségvetést is átírnak e percekben is, mert azzal foglalkoznak, hogy hogyan küzdjék le a válságot. E tekintetben nagyon fontos, elmondani, hogy valószínűleg a legfontosabb intézkedés az kell, hogy legyen, hogy az emberek vissza tudjanak térni, dolgozni, és legyen munkájuk. Ezzel kapcsolatban még pontosabban kell fogalmaznunk, mint ahogy Adam Jenczewska ezt e, jelezte. Például, hogyha a Youth on the Moves, tehát a fiatalok mozgásban kezdeményezést vizsgáljuk, ami az Európa 2020-as stratégiának a része, akkor ez szinte csak egy jelszó ahhoz képest, amit már korábban megvalósítottunk. Én nem erre tenném a nagy hangsúlyt, van egy másik, hogy New Skills and Jobs, új képességek és munká, munkahelyek. Ez az, amit igazán kiemelnék, tehát anélkül, hogy tovább hangsúlyoznánk az egyetemeinknek a e, finanszírozását az unión belül. Nagyon sok egyetem nagyon rossz minőségű, és ahhoz, hogy ezek jók legyenek, nem az a kérdés, hogy mennyi pénzt költünk rájuk, hanem hogyan változtatjuk meg a külső és belső irányítási rendszerüket. Ami viszont az új szakmák és új munkahelyek kérdését illeti, szerintem ez az, amire sokkal többet kellenünk, kellene költenünk, abban az esetben, hogyha megvannak a megfelelő mechanizmusok, amelyek biztosá teszik, hogy az ide költött pénz valóban elősegíti az új képességek kialakítását azoknak, nál, akik szeretnének visszamenni dolgozni. És hogyha Európa jövőjére gondolunk, akkor pedig nyilvánvalóan az ifjúsági munkanélküliség az egyik legfontosabb gyenge pont, amivel foglalkoznunk kell. Az Európai Unió költségvetése nagyon kis költségvetés. Tudom, hogy nagyon sok problémát nem tud megoldani, amivel a nemzetközi, a nemzeti költségvetések küzdenek, de a struktúrákat, a prioritásait mégiscsak eh, mutathatná azt a eh, nemzeti költségvetéseknek, hogy hogyan gondolkodunk ezekről a kérdésekről egy nagyon-nagyon mély válság idején. Merci. Dernier orateur, Monsieur Vaughan. Uh, thank you, Chairman. Köszönöm szépen. Olvastam ezt az anyagot, ez a parlament állásfoglalási dokumentuma, és így is olvastam. Szerintem egy kitűnő anyagról van szó, és két dologra korlátoznám a véleményemet. Az egyik a tej alap. Itt van egy javaslat, hogy vitassuk meg az állandó jellegét a tejalapnak. Nem tudom, hogy nem vagyok biztos abban, hogy a, ez a szakbizottság vagy a parlament is ezzel egyhangúan egyetértene mert ez úgy volt, úgy alakítottuk ki, hogy ez egy egyszeri intézkedés. A másik dolog, amiről beszélni szeretnék, ez az egyes cím, ahol a fő előrejelzéseink vannak, a programok, amelyek szerintem segítenének abban, hogy tovább lépjünk, és hogy mi az, ami itten található a keretprogramon belül, kohézió, strukturális alapok és egyebek. Tehát példát említenék például a 16,9-es növekedés a B pontban, nem tudom, hogy ezt egyáltalán meg tudnánk-e engedni magunknak. Minden program a múltban nagyon lassan alakultak ki, és éppen ezért nagyon óvatosan kellene el megnézni, hogy mi lesz ezzel a növekedéssel, és meg kéne kérdezni más intézményeket is, hogy szerintük ez az összeg megfelelő-e, és a 16,9% tehát ebben a korai szakaszban meg kéne nézni, hogy ők hogyan gondolkodnak erről. Köszönöm. Elnök, köszönöm. Főigazgató úr, milyen észrevételei vannak ehhez? Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm szépen az összes észrevételt. Megpróbálok ezekre válaszolni arra néhány kérdésre, amit feltettek, a, és ami a bizottsághoz szólt. Először is a 2020-as program kérdése. Szeretnék egy számot adni önöknek, ami jól mutatja hogy milyen az interfész a program és a költségvetés között, tehát milyen a kapcsolódás. Még akkor is, hogyha a költségvetés nem az igazi megvalósítási eszköze ennek a programnak, mert sokkal nagyobb volumenű, mint a közösségi költségvetés, azért mégiscsak vannak közvetlen kihatásai a tagállami politikára. És itt szeretném jelezni, hogy ami a 2020-as Európát illeti, úgy tekinthetjük, hogy körülbelül 58 milliárd euró, azaz körülbelül 41%-a az unió költségvetésének ilyen vagy olyan módon a 2020-as célt szolgálja. És ezeken a célokon belül, önök is tudják, vannak olyan vannak bizonyos átcsoportosítások azért, hogy a bizottság igényeit figyelembe vegyék. Aztán, ami a fiatalok kérdését illeti, ami olyan kérdés, amit a bizottság, mint a jelentés készítő is rendkívül fontosnak tekint. Szeretném elmondani azt is, hogy itt nem szabad egyszerűen egyik vagy másik sort külön vizsgálni, amelyeknek a címében az van, hogy fiatalok akcióban, vagy valamilyen más névre hallgatnak. Az erre a fiatalokra fordított költségvetés erre szokták mondani angolul, hogy cross-cutting issue, tehát számos egyéb területet is érint, tehát több költségvetési sorral is kapcsolatos ez. És ha megnézem itten a számadatokat, amelyek rendelkezésre állnak, hogyha például veszem a nem csak az ifjúságra fordított sort, amelyik szerényen 1,6%-kal növekedszik, vagy megnézem Youth on the Move sort, a kettes zászlós hajója a 2020-as programnak. A különböző mobilitási forrásokat, Erasmus Mundus, Youth, e, e, és e, ide tenném még a People sort is. Ezre összesen 2010 és 2011 között 1,7 milliárd körüli összeg van, tehát majdnem, majdnem 2 milliárd euró van erre, ami végül is 13,4%-os növekmény az ifjúságra, de különböző aspektusokat és különböző politikákat figyelembe véve, amelyek az unión belül valósulnak meg. úgy gondolom, hogy tisztességes megállapítani, hogy az ifjúság érdekében tett erőfeszítések ebben a költségvetésben nem elhanyagolhatóak. Különösen figyelembe veszük az általános a globális növekményét a költségvetésnek. Ami A kísérleti projektek és kísérleti vagy próba fellépéseket illeti, azt kell mondjam, hogy itten várjuk a parlament javaslatait, júniusra várjuk ezeket, azt megelőzően, hogy sor kerülne az első olvasatra. Hallottam Gressle asszonynak az észrevételeit a külkapcsolatokra vonatkozóan, kérdéseket vagy észrevételeket, amiket tesz a különböző rovatoknak, a tételeknek a növekményével. Például a négyes rovat volt az egyik, amit feláldoztunk 2005-ben, és valóban ott egy felzárkózás történt az időszak vége felé, de itt szeretném hangsúlyozni, hogy azok a számok, amelyek a költségvetésben szerepelnek, azok pontosan megfelelnek a pénzügyi programozásnak. Tehát nincsen semmiféle ö, ö, meglepetés az alakulását illetően. És végezetül, elnök úr, szeretnék visszatérni a jelentéskészítő észrevételével az 56-os bekezdéssel kapcsolatban. Itt fontos tisztázni, hogy ugyanúgy, illetve fontos az ügyelni, hogy azonos módon olvassuk ezt a bekezdést. Ez egy szövegezési kérdés, de nagyon fontos, ugyanis a az adminisztratív költsége növekedése a bizottságnak 2,9% volt. Ez azt jelenti, hogy az adminisztratív költségvetésen belüli részaránya más intézményekhez viszonyítva csökken. Tehát ez egy kicsit más értelmezést jelent, és másképpen is lehet értelmezni attól függően, hogy mi lesz majd a végleges megszövegezés. Általánosságban a bizottság részéről hallottam azt is, amit mondtak ezzel a költségvetéssel kapcsolatban, ami nem post-crisis, hanem éppen egy válság közepére eső költségvetés. Igen, amikor megfogalmaztuk és elkészítettük, akkor post-crisis, tehát válság utáni költségvetés volt európai szinten, ami történik. Lehet játszani kisebb-nagyobb mértékben a költségvetéssel. Ezt tavaly megtettük az újraindítási programmal. Most a helyzet változott, és való igaz, hogy rendkívül nehéz helyzetben vagyunk, amit mégiscsak célszerű lenne figyelembe venni, és ennek hatása kell, hogy legyen az európai költségvetésre is. De szeretnék emlékeztetni, hogy a közösségi költségvetés struktúrája nagyon más, mint a nemzeti költségvetések struktúrája. És az a játék, amit adott esetben lehet alkalmazni ezzel a struktúrával, annak magának is lehet egyes esetekben negatív hatása arra, hogy beindul-e a fellendülés vagy sem. Ezért nagyon óvatosan kell eljárni, amikor arról beszélünk, hogy a költségvetést ilyen vagy olyan irányba igazítani kívánjuk. Köszönöm, elnök úr. Merci, monsieur. Köszönöm szépen, főigazgató úr. Néhány megjegyzést tennék, mielőtt Szidónia lezárná ezt a nagyon fontos pontot a napi rendem. Mint ahogy mondta Zsuazsa úr, néhány hete új jelentős válságot, harmadik vihart élünk meg, amelyre nem számítottunk, amikor a közvetés tervezetet kidolgoztuk. 18 hónap alatt a világ, elsősorban Európa három nagy vihart élt meg. Az első a pénzügyi, a magán eladósodás krízise. Nagy bankok minden országban olyan helyzetbe találja magukat, majd nagyon nehéz. Második vihar, az első következménye, az első jelentős recesszió háborútani időszakban. Gazdasági vihar. És ez sajnos hatásait érezteti minden gazdaságban, a nemzeti költségvetésben is közvetve, most már hónapok óta. És ehhez egy harmadik vihar járult, a köz szférának az eladósodása Európában, hogyha az Európai Tanács el kellene fogadjon, fogadja ezt a tervet a hét. Azért kellett elfogadja a hétvégén az Európai Tanács ezt a tervet, mert a nemzetközi gazdasági élet képviselői azon gondolkoztak, hogy ha állami kötelezettségeket vásárolnak meg, szuverén kötelezettségeket, akkor nem toxikusokat vesznek nekem meg, úgy, mint az amerikai subprime esetén másfél éve. Már itt tartottunk. Ez volt a harmadik vihar. Most nem tudjuk, hogy a gazdaságaik milyen állapotban lesznek a következő hetekben, hónapokban nem látjuk világosan, hogy milyen igények lesznek a költségvetéssel szemben. Világosan kell látni ezt a helyzetet. Természetesen az Európai Bizottságnak nem tettünk szemrehányást, hogy nem látta előre ezt a vihart, senki se látta, mi se egy héttel ezelőtt, de hát figyelembe kell venni figyelembe vettük a két első vihart a 2008-2009-2010-es köcsötésben. Európai gazdasági élénkítő tervel. De hát ezt az új vihart is figyelembe kell venni. Természetesen mindannyian tudatában vagyunk, hogy most először 2011-ben új költségvetési eljárás lesz a Lisszaboni szerződés értelmében. Grand Ferm Nek valószínűleg igaza van, amikor aláhúzza, hogy szükséges a prioritásokat a háromoldalú egyeztetésben koncentrálni. Taktikai döntésről van szó. karácsonyi bevásárlólistát állítunk -e elő, vagy azt mondjuk, hogy számunkra három, négy, talán két, talán egy prioritás van, hiszen jelenlegi körülményen kivételesek. Ezért a parlament egy valamit szeretne. A nagy politikai kérdés, ami felmerül a tagállamokkal szemben, ö, ö, addig merül fel, amíg változás nem sikerült elérni. A következő a kérdés, a tagállamok 2011-ben hogyan tudják növelni a közösségi költségvetésből való részesedésüket. Görögország ezt nem tudja megtenni. Vannak olyan országok, amelyeknek az adósságos deficitje nőtt. Azért, hogy a nehéz helyzetben lévőket segítse, de ők se fogják szívesen növelni részvételőket a közösségi költségvetésben. Mi, mint Európai Unió, amikor megleckésztetjük a tagállamokat, és azt mondjuk, hogy nagyon sajnáljuk, hogy rosszul áll a költségvetésük, nehezen magyarázzuk meg, hogy minden költségvetésnek csökkennie kell, de a miénk növekedjék. Ez a három válság rávilágít, hogy a legtöbb EU tagállam a lehetősége fölött él. Meg kell találni a módot, hogy az életszínvonalunkat arra szintre vigyük le, amely tudunk finanszírozni minden gazdasági szakember elismeri, hogy egy ilyen recesszióban, mint amelyben élünk, amiből nehezen lábalunk ki, minden, ha minden közkiadás csökken, az a recessziót növeli. Itt fából vaskarikát kell csinálnunk, mindenki külön megpróbál megoldást találni, az új válság arra kell ösztönözze a tagállamokat, hogy együtt lábaljanak ki ebből. Együtt találtak felülről megoldást a közféra eladósodására a múlt héten. Arra kell összenőzni őket, hogy együtt találjanak megoldást felülről, hogy kiláboljunk a költségvetési válságból, amelyben vagyunk mindannyian, akár jól, akár ró, rosszul igazgatták államainkat a válság előtt. Utolsó megjegyzés az Európai Bizottság felé, de közvetve a tanácsnak és a Közvetési Szakbizottság minden tagjának. A tegnap elfogadott tervben vannak olyan intézkedések, amelyek a számok tekintetében nagyon jelentősek, és ezekkel a tagállamok vállalnak kötelezettséget nemzeti költségvetésben, hogy garanciát adjanak, felvegyenek kölcsönt, illetve nyújtsanak kölcsönt. Ez közvetlenül nem érint bennünket. De a 122. cikk értelme az EU is kölcsön vehet, illetve kölcsön adhat. Szeretnénk megbizonyosodni felőle, hogy a végrehajtandó intézkedésekben átlátható legyen minden. Korrekt, szigorú, pontos legyen, ne legyen közvetésén kívüli összeg. Sem pénzügyi közvetési értelemben, sem politikai értelemben. Ez azt jelenti, hogy a hivatalos elszámolás mellett, a közösségi közvetés mellett ne legyenek más dokumentumok, más eljárások, amelyek más szabályoknak engedelmeskednek és amelyek a jéghegy rejtett részét alkotnak. Sok nemzetközi banknak a szemére vetettük másfél éve, hogy óriási költségvetés mérlegen kívüli tételeik voltak. Nem szabad rossz példát mutatni. Nem tudom, hogy költségvetésileg, számvitelileg hogyan oldják meg ezt a tagállamok. Mindenki a költségvetéséből részt vesz majd a mentőtervben, de oda kell figyelnünk, hogy a közösségi részenek a mentőtervnek nagyon szigorúan pontos legyen, és ne lehessen kritizálni. Hiszen kötelezettségünk a, az állampolgárokkal szemben, csak így tudjuk a gazdasági élet bizalmát megtartani. Miután hallott meghallgattuk ezeket a megjegyzéseket, kérdéseket. Az előadónk milyen konklúziót von le? Szidónia. Szeretnék köszönetet mondani mindenkinek a megjegyzésért, azoknak, akik tetszett a jelentés, egyetértek, köszönöm szépen a kritikákat megfogalmazóknak is köszönöm, mert ez a szöveg javulását célozza. Kérem a módosítókat, május 12-e délig van határidő. Tudom, hogy ez nem hosszú, de remélem, hogy kapok ilyen szöveget. Hogyha az elnök úr megengedi, akkor válaszolnék egy-két kérdésre. Nem szeretnék konklúziót mondani, csak reflektálni. Azt hiszem, hogy drámai helyzetben vagyunk mi a köcsvetési szakbizottságban, illetve azok a politikusok, akik részt vesznek az eseményen. Látjuk a válságot, a ö, polgárokat ez érinti, tehát az újságok első oldalán is ott van. Ez összefügg a 2011-es költségvetési gyakorlattal. Tudom, hogy a jelentésben szókimondónak kell lenni, de realistának is. Másrészt van különbség az EU költségvetés és a nemzeti költségvetések között. Ez a különbség óriási. Ezért nehezen válaszolunk a válságra az EU költségvetéssel a nemzeti költségvetés minden évben negatív mérleggel zárt az EU költségvetés minden évben plusszal visszatolunk pénzt a tagállamoknak. Ez óriási különbség a két költségvetési lény között. Nehéz megmagyarázni a polgároknak, hogy ez hogyan lehetséges, hogy visszaadunk pénzt a tagállamoknak, ez a gyakorlat ismétlődik évente, teljesen más a végrehajtás, mint ahogy képzeltük, és marad pénz. Az EU költségvetés nagyon korlátozott eszköz a válságra adó válaszban. Eddig nem is használták erre. csak korlátozott fizetési eszközöket használtunk például kölcsönök garantálására. hát vita szükséges az ECON és a Költségvetési Szakbizottság között. Nem vagyok ellen ennek a vitának, de szerintem túl korai a 2011-es költségvetési vitába ezt belevenni. Az EU költségvetés véleményem szerint hasznos eszköz abba, hogy ne a nemzeti költségvetést segítsék, hiszen nem ez a feladata az EU költségvetésnek véleményem szerint, és így szeretem már megfogalmazni ezt a jelentést, az a feladata, hogy finanszírozon olyan kérdéseket, amelyeket a tagállamok egyenként nem tudnak kezelni, de itt viszonylag szerény célkitűzések vannak. Például az ifjúságpolitika itt tudunk hatni. Ennek vannak határon átnyúló dimenziói, szemben más politikákkal. Ez az európai hozzáadott érték, ahogy egyesek nevezik. Még valami, ami a jelentésemet korlátozta, korlátozta a hatókörét. Nem vagyok benne biztos, hogy az EU költségvetésnek ilyen szabályozó szerepe lenne, például a növekedéssel kapcsolatban. Itt törvényhozási munkára van szükség, szükség például a foglalkoztatás ügyben. Ez vonatkozik általában a 2020-as stratégiára. Az EU költségvetés nagyon hasznos eszköze, remélem, hogy a vita lényege a törvényhozás lesz. Nem arról van szó, hogy nincsen képzelőerőm, de próbálom visszafogni magam. Nos, visszatérve a 2011-es költségvetéssel kapcsolatos megjegyzésekre. Együttműködni a bizottságokkal. Nos, ezzel kapcsolatban lenne néhány megjegyzésem. Amennyire lehetséges, ebben a gyors munkában együttműködök a szakbizottságokkal, a költségvetési raportőrök révén. E-mailben tájékoztattam őket az ütemtervről, és hogy milyen eszközöket használhatnak, hogyan nyújthatnak be módosítókat, és adhatják meg a véleményüket. Fogok találkozni kollégákkal. Tudom, hogy az idő nagyon rövid. Május 19-én fogok találkozni a raportőrökkel, mielőtt a Költségvetés Szakbizottságban szavazás lenne. Remélem meg fogom tudni vitatni őket, velük a módosítókat. Én tehát készen állok arra, hogy a megjegyzéseiket bevegyem, ha bár nagyon sietni kell. Most pedig lássuk azt a megjegyzést, egy témája. muszáj válaszolnom a főigazgató úrnak az ifjúsági programmal kapcsolatban. A fiatalokkal kapcsolatokkal, fiatalokkal kapcsolatos kérdések, ez nem az én mániám. Tudom, hogy az ifjúsági kérdések, ifjúság oktatás, ifjúsági munkanélküliség megjelenik mindenféle költségvetési sorban. Tudom, hogy az európai szociális alap is kiterjed erre, de nem tudtam meg, hogy kik a kedvezményezetek, fiatalok-e vagy sem. Nem tudjuk, milyen a profiljuk a kedvezményezetteknek, oktatás, kor, illetve munkaerőpiaci helyzet szempontjából. Ez problematikus. Kéne tudnunk szerintem, hogy kik a kedvezményezettek. További kérdés. Miért nem fontos az ifjúsági program? Azért, mert ez hatékony. Kérdeztettem fel egy kérdést a bizottságnak, várom a választ. Hogyha összehasonlítjuk például a fiatalság mozgásban és az élethosszígan tartó tanulási programot, hogy összehasonlítjuk, hogy amikor a fiatalok keresnek munkát, és nem iskolai képességeket tanulnak, például csapatmunkát, nyelvet. Hogyha megnézzük, hogy mennyibe kerül kedvezményezettenként, hogyha a, ezt finanszírozzuk az Európai Szociális Alapból és az ifjúság mozgásban alapból, nagyon megdöbbent az ifjúság mozgásban programon keresztül sokkal olcsóbb, mint az Európai Szociális Alapból. Szeretném tudni, hogy a bizottság milyen következtetésre jut. Szerintem ez politikai prioritás, egyrészt, másrészt a pénz hatékony felhasználást szolgálja ez is táplálja a meggyőződésemet. Szerintem ez is módja annak, hogy a polgárokat bevonjuk. Nem csak szolgáltatásokat nyújtunk, hanem e, résztvételt kívánunk. tehát tágabb itt az összefüggés. Most pedig szeretnék válaszolni arra a kérdésre, ami e, a e, tejjel kapcsolatban felmerült állandó megoldást kért a parlament, és szeretném a bizottsági értékelést hallani, hogy a tej alap mennyire volt hatékony, tanultunk-e belőle valamit, folytassuk-e. Azt hiszem, hogy még nem kaptuk meg az információt. továbbra is kérem a bizottságtól, hogy a tej alap alakulását kövesse. Az Európa 2020-as stratégiával kapcsolatban pedig a jelenlegi program átnevezésével legyünk elővigyázatosak. Kapunk-e valami pluszt, hogyha átnevezzük? Azt hiszem, ezt meg kellene részletesebben vitatni. És figyelembe venni egyes veszélyeket. Lehet, hogy egyes nevek már márka nevek, mindenki ismeri őket, a felhasználók, és tényleg át akarjuk nevezni. Szerintem ez a szakbizottságoknak a témája. A ököcsetés felle az Európa 2020-as tervhez járul -e hozzá. Szerintem ez megvizsgálandó. Hogyha valamiről megfeledkeztem, elnézést kérek, megpróbáltam mindent jegyezni, most gyorsan átfutom, hogy van-e olyan kérdés, amire reflektálnom kell. Várom a módosítókat önöktől, és amennyire csak lehetséges, ezeket megpróbálom beépíteni. Ja, még valami fontos, a nem hagyományos vége a jelentésemnek. Nem szívesen vitatom meg a mandátumot ebben a felállásban. Ezek a pontok kiinduló pontok. Ezt még szűkíteni lehet nem akartam kiiktatni ebből semmit egyelőre, de készen állok arra, hogy kisebb részvétellel megvitassam a kulcs kérdéseket, és hogy szerintem a mandátumnak mi a lényege. Szerintem erre még vissza kell térnünk más alkalommal. Elnök, köszönöm szépen Szidónia, köszönöm minden kollégának, aki részt vett nagyon érdekes áttekintésben. Most pedig szeretnék emlékeztetni az ütemtervre módosító bejutásának hat ideje május 12 12 óra, második ülés, mint mondta Szidónia, a munkabizottságnak a költségvetési jelentéstevőkkel május 19-én a módosítóknak addigra már lejárt a benyújtási határideje, de ahogy Gülen mondta, nagyon fontos folyamatos kapcsolatban lenni a többi szakbizottságban. A többi szakbizottság inputja akkor lesz fontos, amikor a költségvetési módosítók lesznek azon szoros értelmében. A szakbizottsági szavazás június másodikán lesz, és így plenáris elé valószínűleg június 15-16-án kerülünk a június Strasburgi ülésszakon, és 30-án júniusban lesz a trilógus. Mint ahogy mondta a jelentéstevő, meg kell találni a módot rá, hogy magunk között kompromisszumot keresünk, hogy a ténylegesen legfontosabb dolgokra koncentráljunk. Koordinátor ülésének is témája lesz, és utána plenárison zárlajtó között megtárgyaljuk Nos, azt javaslom, hogy folytassuk a napi rendet. Ez a témával többet foglalkozunk, mint gondoltuk, de hát ez a legfontosabb volt. Most már gyorsabban haladhatunk a következő témákkal. Ötödik pont. Közvetés módosítás, második számú. Európai Gazdaság és Szociális Bizottság, Régiók Bizottsága. Úgy értetem, hogy nincsen új információ múltkorhoz képest. Manka úr ad magyarázatot a vitállásáról. Ďakujem, pán predseda. E, situácia ohľadom opravného rozpočtu číslo 2. Köszönöm szépen, elnök úr. Ezzel a témával kapcsolatban a költségvetés módosítással kapcsolatban nincsenek újdonságok, várjuk a tanács állásfoglalását, és várjuk az állásfoglalást a parlament részsel kapcsolatban is. És a két szakbizottság véleménye alapján pozitív a megítélésem, hiszen a két bizottságnál több a hatáskör, és nagyobb a munkaterhelés és a Lisszaboni szerződésből ki következőleg. 10,5 millió euró, ez az az összeg, amiről szó van, és noha már az áprilisi plenárison szavaztunk a költségvetés módosításról, elképzelhető, hogy ezt az összeget csökkenteni fogjuk, mert a bizottságok nem lesznek képesek igénybe venni ezt az összeget. Elnök úr, hivatkozásra az önjelentésére az eljárás jogi iránymutatásokat, illetően a Lisszaboni szerződés kapcsán. Nos, itt a 13-as pontban szerepel az a kijelentés, hogy javítani szándékozunk az intézmények közötti együttműködésen, és mindezt a költségvetési eljárásban is érvényesíteni kívánjuk. De az a tény, hogy 10 hónapja nincsen információnk, nos, nem tudjuk igazából, hogy a tanács más véleményen van-e ezt a témát illetően, mint mi. Tehát mindenképpen talán jelzést kellene adnunk, hogy szükségünk van a trilógusra, és a trilógus, amely júniusban lesz, az szerintem későn, túl későn kerül megrendezésre, ez minden részemről. Köszönöm szépen. Hát azt javaslom, hogy ne töltsünk túl sok időt ezzel a ponttal. ötös hatos pont a, az ütemtervet követtük, a parlamenti költségvetést is elfogadok koraperre sem várva abban a reményben, hogy a körepe nagyon gyorsan elfogadja mi utánunk. Nem így alakult, nem lett minősített többség a koröpörön, és nem sikerült a köcsögetést elfogadni. Időközben beszélgetés indult a spanyol ö, elnökség és a közvetési szakbizottság között. Hát mi, mint közvetési szakbizottság, a szerepünket betöltöttük, meglátjuk majd a koordinátorokkal és a parlament szervével, hogy hogyan lehet eljárni, hogy az eljárás a lehető leggyorsabban jó mederbe kerüljön, gyors trilógussal, esetleg, mint ahogy mondta a jelentéstevő. Nos, köszönöm szépen Monka úrnak, azt javaslom, hogy térjünk át a hetes pontra, ami a 2007-2013-as többéves pénzügyi kerül, keret. A ö, bizottság április 27-én elfogadott egy jelentést ö, a, az intézmény ö, közi működésről. Reimer Bögöt kérem, hogy mondjon véleményt ezzel a jelentéssel kapcsolatban mellesleg szóljon a nyolcas pontról technikai kiigazítások. Reimer. Ja, vielen Dank, liebe... Köszönöm, elnök úr, tisztelt kollégák, ami a nyolcas pontot illeti. Nos, itt az intézményközi megállapodás 16-17-es pontja alapján főleg technikai kiigazításokról van szó, amelyeket a bizottság foganatosított, és éppen ezért a bizottságot kérném arra, hogy mondjon erről valamit, illetve vezessen be részletekbe minket, ami ezt illeti. Hiszen itt három tagállamnál van szó a GDP eltérés kiigazítását, illetően történt módosításokról, és ami pedig az intézményközi megállapodás módosítását illeti, a költségvetési fegyelmről és a gazdaságos pénzgazdálkodásról van szó, három megjegyzéssel élnék. Először is az alapvető bemutatással elégedett vagyok. No, a végrehajtási ö, terjedelemmel kapcsolatos problémákat ez nagyon jól bemutatja, de nagyon, nem vagyok nagyon lelkes a politikai végkövetkeztetésekkel, amelyek ebben szerepelnek. Tehát ami az egyes fejezetek értékelését és az összefoglalást illeti részleteiben ezzel egyetérthetek, de ami a gyűjtött tapasztalatok hasznosítását, illeti a végrehajtás javításában, nos, az az értékelés, amit a bizottság ott ad, a dokumentum végén azt szerepel, hogy az eddigi opciók alapján a bizottság javaslatokat fog benyújtani, amennyiben tisztázódik, hogy a jelentésben említett nyitott kérdések a költségvetésre hogyan fognak kihatni. Nos, itt a bizottságtól szívesen megtudnám, hogy kész arra, hogy a vita ezen részeit folytassa a megfelelő politikai kiigazításokkal, amelyek például a éves pénzügyi keret törvény alakításával kapcsolatosak a parlament egyetértésével, vagy pedig várnunk kell mindezen kérdések megoldásával addig, amíg a több éves, következő több éves pénzügyi keret elkészül. És van még egy pont, ami egészen egyszerűen felháborít. Hiszen jogos és helyes, hogyha a bizottság most kicsit hátulról kezdem az egész dolgot, a az egyre csökkenő márzsok esetében, amelyek gyakran már nincsenek is jelen, és azon opciókat illetően, hogy ezekkel mit lehet kezdeni, hogy új politikai prioritásokat finanszírozzunk, akár az Európa 2020-as stratégiáról van szó, vagy az éghajlatváltozás következményeinek leküzdéséről 2030 után, vagy az ITRE, vagy az egyéb programokat illetően. Most itt az forrásokat illetően arról szól a bizottság, hogy különböző opciók vannak, például az átcsoportosítás révén, vagy a hagyományos rugalmas egész közigénybevétele révén a megfelelő következményekkel, azaz az egyes ö, források vagy költségvetési tételek növelését, illetően mások csökkentését, illetően és aztán van egy nagyon problematikus mondat számomra, más finanszírozási lehetőségek, amelyek nem ö, szerepelnek ebben a dokumentumban, például az Európai Beruházási Bank vagy a tagállamok általi finanszírozás szintén megvizsgálhatóak. Tehát amellett vagyok, hogy alternatívákat vagy opciókat keressünk az észszerű brainstorming ö, értelmében is, olyan alternatívákat, amelyeket aztán politikailag értékelhetünk, hogy mi hajtható a végre legjobban, hiszen megfelelő kompromisszumokat kell majd találnunk. De hiányolom, hogyha ezekről a teoretikus lehetőségekről beszélünk, akkor itt a bizottságnak nincsen kijelentése azt illetően, hogy milyen irányba akar haladni a prioritásokat illetően, és a teljes vitában, az általános vitában a válságot illetően Természetesen van lehetőség arra, hogy a tagállamok finanszírozzák az egyes dolgokat a, költ, a közös költségvetésen kívül, de az ilyen kijelentéseket nagyon veszélyesnek tartom az ilyen elvértékelésekben hiszen a 310 és 311-es cikkel hogyan akarunk a jövőben benni az az, hogy az EU minden bevétele és kiadása minden egyes költségvetési évre beépítendő a költségvetésbe. Ezt mondja a 310-es cikk, a 311-es szerint pedig az EU-nak megvannak a szükséges eszközei ahhoz, hogy elérje a cél kitűzéseit és szakpolitikáit végre tudja hajtani. Nos, számomra ez a két dolog nem élik össze vagy a bizottság politikailag túlságosan erősnek tartja magát, de ez nagyon veszélyes jelzés a küszöbön álló tárgyalások fényében. Tehát arra kérem a bizottságot ma, illetve a biztost a jövőben, hogy ezeket a kijelentéseket pontosítsa, mert mindez a 310-311-es cikkben fog, megfogalmazottakkal szöges ellentétben áll, ami a közösségi módszert illeti. Természetesen azt is tudom, hogy nem egyszerű az ügy, a késedelmek miatt, amelyekről valamennyien tudunk, a pénzügyi becsléseket nem lehet időben rendelkezésre bocsájtani, és kérdés, hogy ennek milyen kihatásai vannak, illetve milyen kihatások adódnak a Lisszaboni szerződésből. Nos, itt a bizottság azt mondja, hogy fel kell készülni az új jogi aktusokra, és ezeknek a pénzügyi kihatásait is gondosan értékelni kell. Én mindig támogatom ezt, de van még egy másik pont, amelyet más helyütt kell majd megvitatnunk. Nézem Gualtieri kollégát is, hogy például az Európai Külügyi Szolgálat tekintetében milyen megállapodásra akarunk jutni, anélkül, hogy az intézményközi megállapodás kérdéseit tisztáznánk, például az információs mechanizmusokról, illetve a költségvetésre való kihatásokat illetően, hogyha nem állapodunk meg a számadatokban, és nincs középtávú pénzügyi tervezés az elkövetkező három évre. Hogyha ezt nem tesszük meg, ezeket nem készítjük el, akkor nem lehet értelmes megállapodásra jutni, hiszen sötétben tapogatózunk, és olyan költségvetési eljárás alakul ki, amely elfogadhatatlan a jelenlegi ö, időpontban. A bizottság más részről azt a kérdést is, ami a végrehajtást illeti, a különböző paragrafusok végrehajtását illetően. Nos, itt is ne, meglehetősen nehézkes eljárásokról van szó. Nehéz ezeket az eljárásokat időben elfogadni, de a bizottság helyesen jelenti ki, hogy természetesen a folyó eljárást, illetve ami a felülvizsgálatot illeti, a Galileótól kezdve az élelmiszer segélyig és a gazdaság élénkítési programig egyre több időre volt szükségünk, hogy megoldást találjunk. És az utalás arra, hogy le kell vonnunk a következtetéseket a, azt illetően, hogy milyen problémák vannak a jellegi megállapodással, és amiről ma a jelenlegi összefüggésben szólunk, Nos, akkor el kell gondolkodnunk arról, hogy ezeket az eljárásokat hogyan lehet rugalmasabbá, gyorsabbá alakítanunk. És ez is hozzátartozik a középtávú felülvizsgálathoz, hogy például a különböző alapokat hogyan lehet mobilizálni, hogyan ö, működik ezen alapok felszabadítási mechanizmusa. Itt van például a globalizációs alap, a szolidaritás alap, vagy a sürgősségi segélytartalék. Tehát egyrészt, ami a globaliz- globali, mobili, mobilizálás módját illeti, ez is hozzátartozik a középtávú felülvizsgálathoz, hogy mindezek megfelelő következtetéseit levonjuk ami pedig a több éves pénzügyi keret kiigazítását illeti. Nos, itt a bizottság kijelentésegét támogatni tudom. Érdekes, hogy a bizottság beszél a rugalmasságról a több éves pénzügyi keretet illetően. Egyrésztről bemutatván, hogy van néhány kihívás előttünk, mint például a kozlodói atomerőmű leállításának finanszírozása, a mikrofinanszírozási eszköz, a GMPS finanszírozásával kapcsolatos problémák, és néhány dolgot talán már figyelembe vettek, de aztán az ITER projektről is szót ejtenek, és tudattában kell, hogy legyünk annak, hogy a jelen rendelkezésünkre álló mozgástér a nagyon fontos kategóriákban egyre inkább a nulla felé mozog, nulla felé tendel, Például a kettes fejezetnél tapasztalhatjuk a tételek csökkentését, és nem lesz lehetőség ezen költségvetési tételek növelésére, mint ahogy az elmúlt években ezt tettük. Tehát az elmúlt években több milliárdot kellett mobilizálni ezen tételekre. Így például 2005. januárjában is tapasztaltam az osztrák tanácselnökséggel a tárgyalások során mindezt, amikor bemutattam egy dokumentumot, és tudtuk, hogy nem lesz könnyű az Európai Tanács végkövetkeztetéseit megváltoztatni, de jelentéstevőként akkoriban azt mondtam, hogy legalább plusz 12 milliárdra van szükségünk, és akkor azt mondták, hogy a parlament jelentéstevője megőrült. Most pedig 8,5 milliárdnál vagyunk a futamidő közepén, tehát a parlament már kezdetben megpróbált komolyan dolgozni ebben a kérdésben. A bizottság arra is utal helyesen, hogy az egyel fejezetben, illetve a hármas fejezetben, a 3B fejezetben, illetve a 4-es, 4-es fejezetben jelentős nehézségek tapasztalhatók, és abból kell kiindulnunk, hogy az Európai Külügyi Szolgált teljes problematikája kihatással lesz a négyes fejezetre, a négy e fejezetre, valamint az ötös fejezetre, és kétségeim vannak, hogy a teljes összeg elegendő lesz-e mindezen tevékenységek finanszírozására tehát azt sem lehet kizárni, hogy az Európai Külügyi Szolgálat kiegészítő forrásokat igényel majd, írja a bizottság. Nos, itt nagyobb pontosságra lenne szükség a tárgyalások ezen időpontjában, hogyha más helyeken, opciókra gondolunk, akkor az Európai Külügyi Szolgálatot illetően is kellene, hogy legyenek ilyen opciók, de itt ebben a dokumentumban ezt nem találom. Szóltam a különböző alapokról, a bizottság ezeket elég észszerűen elemzi, a jelenlegi beszámoláson túlmenően azt hiszem, hogy ez a vita oda tartozik, hogy hogyan is működik ezen ö, alapok mobilizálása, mi a helyzet ezek ö, forrásokkal való ellátó, ellátásával. Például a globalizációs alapot egyre jobban, egyre többet veszük igénybe. Kérdés, hogy honnan jön a pénz ehhez az alaphoz. Ugyanez a kérdés a szolidaritási alapnál és a sürgősségi segély alapnál úgy szintén. A rugalmassági eszközről is szót ejtenek. Nos, elismerhetjük, hogy a rugalmassági eszköz a jelenleg pénzügyi perspektívában több lehetőséget adott számunkra, mint a korábbi periódusban, de a bizottság helyesen utal arra is, hogy a 2010-es évben a rendelkezésre álló összeg 150 millióra volt korlátozva. Aztán, amikor arról értenek szót, hogy jogalkotási rugalmasságra van szükség, és 5%-a több re van szükség a több éves programok végrehajtására. Nos, azt hiszem, hogy ez szintén egy olyan téma, amely több szakbizottságot érint, nem csupán a költségvetését, mert a több éves programok félidős értékelését illetően azt hiszem, hogy a parlament szakbizottságaitól azt kell várnunk, hogyha a következő lépéseket megtesszük a következő több éves program elkészítése érdekében, nos akkor a 2011-es költségvetéssel kapcsolatos állásfoglalásban is kell követelnünk ezt, hogy minden egyes szabályt dolgozzunk át a több éves programokra vonatkozóan. Ezt a szakbizottságok is követelték, például azt illetve, hogy hol vannak a prioritások, hol vannak szubszidiaritást érvényesítő elvek, és hol vannak olyan programok, amelyek nem merítik a rendelkezésre álló forrásokat. Nos, ezt a vitát a parlamentnek intenzíve le kell folytatni a szakbizottságaiban, és talán elnök úr a szakbizottságoknak talán fel kellene hívni a figyelmét arra, hogy szükséges lenne ezen feladatukat a megfelelő határú időig teljesíteni, hogy a megfelelő hitelességet el tudjuk érni a parlament számára. Érdekes az is, amit a bizottság itt kijelent, hogy az átfogó forrás igényt illetően a fő probléma a rugalmassági eszköz esetében a források rendelkezésre állása. Tehát ez tulajdonképpen a beismerése annak, hogy a kihívásoknál, amelyekről valamennyien tudunk, a következő években egyre inkább korlátainkba ütközünk, tehát a fennálló rugalmasági eszközből valószínűleg már nem fogunk tudni kijönni. Egyébként a tanács egyetértés jogát megsértjük az intézményközi megállapodást illetően, hogy minden fejezetben megfelelő mázsot kell biztosítani. Soha nem definiáltuk, hogy milyen nagynak kell lenniük ezeknek a mázsoknak. Ennek ellenére, mert máshogy nem ment, a csomagnál, amit kinyitottunk, néha a mázsokat a nulla felé kellett, hogy elmozdítsuk a tanácsokkal való, tanácssal való tárgyalások során, mert egyebekben nem volt lehetőség a megállapodásra. Hogyan szabályozzuk majd ezt a témát a jövőben? Mindent olyan szűkösen finanszíroztunk, hogy ezen fejezeteket talán a több éves pénzügyi tervezés során figyelmen kívül hagyjuk majd. Tehát a bizottság mindezt elemzi, és a szükséges politikai következményeket is pontosítani kell, ami azokat a kérdéseket illeti, hogy hogyan lehet kiterjeszteni a márzsokat egy ö, százalékos szám irányába, minden egyes kategória felső határának keretein belül, és arról is vitáznunk kell, hogy az intézményközi megállapodás, a költségvetés eljárás és felülvizsgálatokról mit mondunk, hiszen jelenleg problémánk van. A 22-es pont értelmében, mely szerint a fennálló intézményközi megállapodásnál 0,03% a GDP-nek a határ a szerződéseknél, de ezt talán máshogyan kell látnunk, mint ahogyan ezt eddig gyakoroltuk. Ezen is dolgoznunk kell, ez szintén a költségvetési hatóság feladata. Nem lehet a jogértékelést félretolni. A rugalmassági eszköz ö, támogatása tanácson, tanácsban nulla felé tendel. Tehát ezen is el kell gondolkodnunk, és azon is, hogy a lehetséges mázsokat illetően, illetve a rugalmassági eszközt illetően mit tudunk tenni valamint az éves ö, plafonokat illetően, valamint a tartalékokat illetően, amelyeket kiegészítőleg létre kell hoznunk. Nos, azt hiszem, hogy erről is intenzív vitákat kell folytatnunk a Költségvetési Szakbizottságon belül, illetve az intézményközi megállapodással kapcsolatos tárgyalásokon és nem kell megvennünk a következő több éves pénzügyi keret kidolgozását. Ez lenne tehát a gyors megjegyzésem, elnök úr. Azt hiszem, hogy ezen jelentés fényében fontos, hogy a vita előtt a bizottsághoz intézett szobai kérdés során júniusban a fő elemeket kidolgozzuk, és beépítsük a vitánkba. Ezt megteszünk majd a jelentés során, és így politikai követeléseinket meg tudjuk fogalmazni szakbizottságként, hogy hogyan lehet alkalmazkodni a Lisszaboni szerződés következményeihez, illetve mit tudunk tenni a félidős értékelést, illetve köszönöm. Merci, monsieur le Köszönöm szépen, jelentéskészítő úr, és Anni Jensen kért szót. Köszönöm szépen, elnök úr, és köszönöm szépen Szerintem is ez egy rendkívül jó jelentés a bizottság részéről, teljesen világos képet ad a helyzetről, és azt is nagyon jól elmagyarázza, hogy miért szükséges az, hogy fenntartsuk a nyomást a bizottságra a pénzügyi keretekkel kapcsolatos értékelés vonatkozásában. Úgy gondolom, hogy nagyon sok dolog van, amit már így is tudunk, de ugyanakkor a mozgástér nagyon szűk az egyes kategóriában, és a bizottság elmagyarázta, hogy egy program valami körülbelül egy milliárd euróba ö, kerül, miközben nincs meg a pénz. Tehát mégiscsak ki kell találnunk, hogy honnan legyen meg ez a pénz. Nyilvánvaló, hogy valamennyien tudjuk, hogy mit, mi az, mit jelent a Galileo, vannak ügynökségek, amelyek nem kapnak kellő pénzeszközöket, tehát nagyon sok minden van, ami kialakulóban van. A kettes kategóriát, a mezőgazdasági politikát felhasználhatjuk, mert ott van fel nem használt pénz, illetve volt az elmúlt években, bár nincsen ott sem túl sok egy, egy kis különbség a becslések között, ami ebben az anyagban van, és a 2011-es között. De a többlet is megy lefelé az elkövetkezendő években, 2012-13-ban lehet, hogy a pénzügyi fegyelem mechanizmusát kell alkalmaznunk, mert lehetséges, hogy a mezőgazdasági politika kiadásai is elérik a plafont. A bizottság nem így gondolja, de szerintem ez mutatja, hogy a problémák még ebben az ágazatban is felbukkannak. Tehát itt is komoly problémákkal fogunk találkozni. Úgy gondolom, hogy valóban elmondhatjuk, hogy mindent le kell tenni az asztalra. Tehát mindazt, ami nincs itt, ami nincs itt, vannak dolgok, amik a Lisszaboni szerződésből következnek, talán csak a külügyi szolgálat került megemlítése, de például az űrpolitika és más új politikák, amik a szerződésből fakadnak, azok nem jelentek itt meg. Tehát nagyon sok mindenről tudjuk, hogy előbb-utóbb elő fog kerülni. A rugalmassági mechanizmus is megkerül, meg, megemlítésre kerül, de Szidónia említette, hogy az Európai Uniónak a költségvetése más, mint a tagállami költségvetések, és ezért nem lehet deficites és ezért mindig többlet kell, hogy legyen. De azt hiszem, hogy a mezőgazdasági költségvetést kivéve ezek projekt költségvetések és a projekteket egy meghatározott időszakra határoznak meg, és nincs elég rugalmasság, hogy új dolgokat kitaláljunk. Ezáltal meg van kötve a kezünk, mert gyakorlatilag nincs már mozgástér. Tehát bármilyen ötlettel is álljanak elő a kollégák, amit eldönt, ami eldöntésre került, az kerül megvalósításra, és ez így rendkívül nehéz lesz. Tudom, hogy nehéz több pénzt szerezni ebben a helyzetben, gazdaságilag ez igaz, de legalább arra lenne szükség, hogy akkor tisztességesen járjunk el, tegyük le az asztalra a dolgokat, játszunk nyílkártyákkal, tudjuk, hogy hol tartunk. Nem jó az, hogyha egymást becsapjuk azzal, hogy bizonyos politikákat keresztül akarunk vinni, miközben nincs rá pénz. Ez nem, ez így nem igazolható. Köszönöm. Elnök, köszönöm szépen, Ann. Igen, a több éves költségvetés, ami folyamatban van, azt mutatja, hogy a költségvetési a nemzeti költségvetés az egy évre szól, a közösségi költségvetés hét évre. Tehát egy kicsit azt mondhatjuk, hogy túlzással úgy teszünk, mint hogyha évekre határoznánk meg a költségvetést, holott hét évre be van betonozva. Ez se politikailag, se technikailag nem tartható fenn. Görán fenn kértől szót. Köszönöm szépen. Először is köszönöm szépen Rainer Börgének az elemzésével egyetértek, és a bizottság jelentése nagyon hasznos, mindazonáltal nagyon aggasztó, mert ha megnézzük a konklúziókat, a bizottság zárszavát, azt mondják, hogy három lehetőség van ö, ö, újra ö, növelni, ö, rugalmasságot, de csak két ö, politikához kapcsolódik. A, ö, és ez így szerintem túl passzív ö, magatartás. Hogyha megnézzük Szidóniának a jelentését, azért ott számos politika kerül felsorolásra, és egyszerűen lehetetlen ezeket úgy finanszírozni, most itt a főbbeket nézzük, mondjuk a ö, környezet, a klímaváltozást, vagy az ITER-t nézzük, akkor mindenképpen az ITER és a klímaváltozás, ott nincs választási lehetőség, azok szükségesek, ez eddig rendben is van. De úgy gondolom, hogy ezeket így is, úgy is meg kell csinálni. És nem ez a bizottságnak a végkövetkeztetése, ami önmagában probléma szerintem. Tehát nekem is az a véleményem, hogy elemzőként egyetértek vele, csak az a kérdés, hogy a konkrétabb javaslatokkal mit fogunk kezdeni, mert ez borzasztóan fontos. Ez a 2011-es költségvetéshez is kapcsolódik. Tehát fontos az, hogy a konkrét javaslatokkal mikor és hol fogunk fogalmazni. A, az első fél év vége előtt kellene, hogy legyenek javaslatok, de ha ezt nem teszi, a bizottság nem áll elő ilyennel, akkor mit fogunk csinálni? Tehát itt van egy szóbeli kérdésünk, ugye, ami beterjesztésre került, de nagyon-nagyon gyorsan részletekbe kell menni, hogyan fogjuk ezeket kezelni, mi lesz, mert egyébként nagyon nehéz helyzetbe fogunk kerülni. Köszönöm. Elnök, köszönöm Gören. Helga kérte a szót. A fogaskerekei a ö, költségvetésnek ugyancsak terítékre kerülnek. Először én is köszönetet szeretnék mondani a bizottságnak a jelentésért, remélek pedig a beszámolójáért. A célkonfliktusra szeretnék foglalkozni, amelyet látok. Tehát szerintem az európai költségvetés felülvizsgálata szükséges, mert egyrésztről az új prioritásokat finanszírozni akarjuk, másrésztről pedig a válságból kiindulóan új kihívásokkal nézünk szembe, éghajlat, új növekedés, új munkahelyek, új anyagok, az ifjúság munkanélküliségének leküzdése, tehát mindaz, amiről az imént beszéltünk, hogyha ezekkel foglalkozni akarunk. A jelenlegi költségvetési struktúrával ez nem megy, ezt az elmúlt években már láthattuk, és mindig elfogadtuk az átcsoportosítási kérelmeket a tanácssal. Tehát a pártpolitikai különbségektől függetlenül mindenkinek az a pragmatikus véleménye, hogy felülvizsgálatra van szükség, hogy az új prioritásokat finanszírozni tudjuk. Tehát mi realisztikus ebben a pillanatban? Senkit nem tettünk felelőssé, ez helyes, és ez bizonyos mértékig helyesnek is tekintem, hiszen az európai költségvetés összege korlátozott, de hogyha megnézzük, hogy a rugalmassági eszközzel az elmúlt években lehetővé vált, hogy a tagállamoknak friss forrásokat biztosítsunk, és így az új hitelek felvételét mm, lehetett finanszírozni. Ahogyan Alan Lamassur az imént említette, az elmúlt években, évtizedekben mindig tovább nyújtózkodtunk, mint ameddig a takarunk ért, tehát újabb adósságokat csináltunk. Így Németország 2011-től az ilyenfajta politikával már nem folytathatja tovább, hiszen most már az adósság politikáját kell ö, Mm, elindítanunk, hiszen nem lehet további hiteleket felvenni, ez tovább nem megy, és mindennek kihatása van az európai költségvetésre is. Tehát Németország és más tagállamok hajlandósága, hogy a valós válság idején több forrást bocsásson az európai költségvetés rendelkezésére, tehát Galileo és az egyéb programokra. Tehát mindez azt jelenteni, hogy a nagyon kicsi mázsokkal és az új feladatokkal, amelyek ránk hárulnak, hogy mindennek egy költségvetés volumen növelés nélkül mennie kellene. Ez minden egyéb, mint realisztikus, tehát mindebből mi is következik. Egyrésztről ott van az a lehetőség, hogy az európai költségvetésben, ha nincs több pénz, akkor át kell csoportosítani, amely nagyon fájdalmas feladat, hiszen egyes dolgok, amelyeket finanszírozni akarunk, a határozatoknak megfelelően finanszíroznunk is kell ezeket a dolgokat, nos azok már nem lennének teljesíthetőek. A másik stratégia pedig, vagy cél, amelyet kitűzhetünk magunk elé, az az lenne, hogy van-e lehetőség arra, hogy a tagállamok ellenére hiszen mindenhol nagyon nagy feszültségek vannak az államháztartásokban, nos, tehát megnyerjük a tagállamokat mégiscsak arra, hogy több forrás biztosítsanak az EU költségvetése számára, hiszen ez mindenki számára nyertes helyzet lenne. Európai szinten többet lehet elérni, mint csupán tagállami eszközökkel. Nos, azt hiszem, hogy erről nagyon komoly vitát kell folytatnunk, és el is értem utolsó észrevételemhez. Itt most, a, amikor elhatároztuk a, a több éves pénzügyi keretet 2007-ben, akkor csak azért mentünk mindebbe bele, mert világos volt számunkra, hogy a fél éves, félidős felülvizsgált során ezeket a forrásokat felülvizsgáljuk, tehát a politikai célunk, én személy szerint mindig emellett ezért harcoltam, de sajnos azt is látnunk kell, hogy tanácsnak egyre kevesebb az érdeke ez iránt, és most az a kérdés, hogy tehát itt van az a veszély, hogy egyre kevesebb kevésbé tudunk a jelenlegi követelményekre, illetve igényekre reagálni, hiszen itt van a politikai szükségszerűség, hogy egyes dolgokon változtatni kell, hogy a saját céljainkat komolyan vesszük. Nos, azt hiszem, hogy ehhez egy valódi, nyitott stratégiai vitára van szükség hiszen ha ezt nem tesszük meg, akkor egy drámai blokkált helyzetben találjuk majd magunkat a következő hónapokban. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, Helga Salvador Delgá. Y otros colegas han expresado sus opiniones sobre el informe de... Nos, más kollégák már kifejezték véleményüket. Reimer beszámolóját illetően, illetve a bizottság jelentését illetően. Csak a következőt szeretném megjegyezni Ismerjük az EU költségvetés határait, korlátait. Nos, a vitának ezen részét át kellene helyeznünk egy új bevételi struktúráról folytatott vita irányába. Az lenne a célunk mindezzel, hogy egy egyensúlyt alakítsunk ki a tagállami és az EU költségvetés között. Ezt az elképzelést már számos dokumentumban megtaláljuk, így Lamassur, illetve Deán kolléga is készített hasonló dokumentumokat. Nos, ez hozzáerős kell, hogy legyen az a Költségvetési Szakbizottság számára, hogy a több éves pénzügyi keretről jövőben vitát folytathassunk. Meg kell mutatnunk, hogy egyes intézkedések, amelyeket európai szinten foganatosítanak, megtakarítást eredményezhetnek a tagállami intézkedésekhez képest, és ez a jövőben lehetővé tenni, hogy megfeleljünk az igényeknek, új programokat alakítsunk ki, de tény az, hogy nincsenek megfelelő költségvetési mozgásterek, mások, ezt már a kollégák is említették. A mezőgazdasági fejezetben vannak ö, többletek, de tudjuk, hogy a következő évben ez már nem így lesz. Tehát új, költség, ö, új egyensúlyt kell találni az EU-s és a tagállami költségvetésekben a közeljövőben. Ja. Köszönöm szépen, Salvador. Néhány megjegyzést a magam részéről. Természetesen a mai vita egy kicsit félrehord, hiszen 48 órája létezik ez a jelen helyzet. Nem beszélhetünk úgy a témáról, mint egy múlt héten, de még nem tudjuk, hogy hogyan kell beszélni róla. Hadd mondjak néhány példát. Ma az a benyomásunk, hogy hirtelenjében, miután hát akkor válság volt, és a piacokat úgy tűnik, hogy a csomag megnyugtatja. Az a benyomásunk, hogy nagyon szigorú költségvetésre lesz szükség minden tagállamban. Nagyon nehéz lesz azt mondani, hogy minden költségvetésnek csökkennie kell, kivéve az európait. Ez a kicsit pessimista reakcióm. Elképzelhető, hogy azt tapasztaljuk, hogy a legjobban úgy lehet ezt az egészségtervet támogatni, hogy nem növeljük a magunk költségvetését. De vannak más lehetőségek is. Három nappal ezelőttig minden európai vezető és minden jogász azt magyarázta, hogy az EU nem adósodhat el. És én is ezt mondtam. Téves. Teljesen téves. A 122-es cikk nem szól az adósság lehetőségéről, de pénzügyi támogatást az EU adhat ennek érdek, értelmében. Most tehát az a döntés született, és a jogászok bebizonyították, hogy ez teljesen megfelel a szerződésnek. Ez a jogászok feladata. A jogászok feladata az, hogy megmutassák, hogy mindig minden lehetséges, amint a politikai, ha a politikai szándék megvan. A jó jogász így jár el. És hogyha jó politikusok vannak, akik megmondják, hogy hogyan lehet a szerződést megszegni, mondják meg a jogásznak. Nos, komolyra fordítva a szót. Lehetséges az Európai Uniónak felvenni azért, hogy egy nemzeti költségvetésnek adjanak kölcsön, hogyha azt rosszul irányították politikailag el kell magyarázni, hogy az EU nem vett fel kölcsönt azért, hogy a legjobban vezetett európai költségvetésnek, a miénknek nem adhat kölcsönt. Sok projektünk van, amit a jövőt, a gazdasági növekedést ösztönzik, amely nem csak politika, hanem előkészíti a jövőt. Ez volt a Delors javaslat. Mióta a javaslatot megtették, azt mondtuk, hogy ez lehetetlen az európai költségvetéssel ezt tenni. Nem. Mától az európai költségvetés lehet, hogy 60 milliárdos deficitben lesz. Ezt így döntött a tanács. Ezért mondtam, hogy vigyázni kell a idegen kívüli tételekkel mert hogy nem nemnek semmi köze. Ez is része a költségvetésnek. Különben hol lenne? Természetesen el kell ismerjük, hogy ez az európai költségvetés. A felmerül a politikai kérdés. Az EU csak azért vehet fel kölcsönt, hogy a rosszul vezetett költségvetés támogassa, de a jó projektekhez nem. Nos, mi történt az utóbbi napokban? Az történt, hogy megváltozott a ö, kártyák leosztása. Ö, anorexiát kellene tanulnunk egy-két évig, vagy új lehetőségeink vannak. Hadd adjak egy utolsó példát. Ö, talán Helga mosolyogni fog ezen. És ö, nagy örömmel mosolyogtatom meg Helgát mondhatjuk, hogyha elfogadjuk azt a gondolatot, hogy a szerepeket megosztjuk a prioritást élvező politikákban az Európai Unió és a tagállamok. Június elsőn én fel fogjuk tenni ezt a kérdést a nemzetparlamentek nektek. Mi, az európai költségvetés vezetői, ö, szigort alkalmazunk, nem növelünk, kivéve egy terület, már pedig ez a Lisszaboni szerződésnek megfelel, és minden kezdeményezésnek, amit az Európai Tanács két-három éve kezdeményezett, a környezet védelem és az energiapolitika. Egyes programok arra szolgálnak az energiával. Takarékoskodjunk, tiszta energiát használjunk, védjük a környezetet, kutatás folyék az energetika területén, és ezt finanszírozzuk az új erőforrásokkal, amiket 2013-tól hoz az üvegházhatású gázoknak a kikiáltással történő, licittel történő eladása. Személy szerint nem ez lenne az én első politikai prioritásom, de így is elképzelhető. Így lehet megértetni a tagállamokkal, hogy ha már ugyanabban a helyzetben vagyunk, mindannyian el kell gondolkozni, hogy milyen közös megoldások léteznek. Meg kell osztani a feladatokat, és az Európai Parlament, az Európai Költségvetés pozitív szerepet játszhat, anélkül, hogy az a polgárnak egy fillérjébe kerüljön, anélkül, hogy az eladósodást súlyosítanánk. Szeretem volna felhívni a kollégák figyelmét ezzel arra, hogy nehéz lezárni most a vitát, nem tudjuk megmond, nem tudjuk azt mondani, amit múlt héten mondtunk volna. Ellenben lesz egy szóbeli kérdés, továbbra is érvényes, és ez a szóbeli kérdés, amelyet a bizottság és a tanács kap, a következő plenárison hangzik el. Májusban. Második májusi plenárison. Azt hiszem, ilyen szellemen dolgozunk, és ebből júniusban lehet konklúziókat levonni. Addig is remélhetőleg az Európai Bizottság javasol valamit, nem fogom bántani a főigazgatót és válaszra kényszeríteni, elég nekem, ha úgy mosolyog. Remélem, hogy az Európai Bizottság addigra új szövegeket javasolt abban a szellemben, amelyet kíván az Európai Parlament és a Költségvetési Szakbizottsága. a pénzügyi terv átdolgozásáról van itt szó. Kedves kollégák, maradhatunk ennyiben, vagy Heimer újra szót kér? Heimer. Heimer. Also in der Tat äh, äh, durch valójában. Itt ezen fejleményeknél egyes vita folyamatok is megváltoznak a házon belül, és a viták átalakulnak ahhoz képest, hogy azt eredetileg terveztük. Nos, az elnökünk következtetései ez értelemben teljes mértékben helyesek voltak. Gören felnek szeretnék még igazat adni, valóban ezen háttérfényében meg kell vizsgálnunk, mégpedig nagyon pontosan, akkor, amikor még nem áll minden rendelkezésünkre, például a Lisszaboni szerződés pénzügyi kihatásai, a külügyi szolgálati, szolgálatot illetően. Tehát a csomag ezen része is beletartozik a vitánkba, de aztán majd a tanácssal és a bizottsággal folytatott vita alapján meg kell vizsgálnunk, hogy hogyan haladunk előre a módosító indítványok megfogalmazásával, a bizottság javaslatára reagálva, mind a több éves pénzügyi keret kialakításával kapcsolatban, mind pedig az intézményközi megállapodás átalakításával kapcsolatban. Ez az a jelentés, amiért én vagyok a felelős, hogy pontosítsuk, hogy a több évi pénzügyi keret kialakítása a parlament egyetértésével. Nos, mi ezt nagyon komoly tárgyalások keretében akarjuk lebonyolítani a többi intézménnyel, abban a reményben, hogy lesz egyetértés a tanácsban, és mindkét intézmény ezt a, az álláspontot ki tudja alakítani. Tehát azt várjuk, hogy a parlament álláspontjával egy komoly tárgyalást tudunk majd folytatni, még a novemberi egyeztetés előtt, és azt hiszem, hogy nagyon fontos, hogy mindezen súlypontokat együtt tudjuk kialakítani. Köszönöm. Merci, Reimer. Köszönöm szépen, Reimer. Most pedig azt javaslom, hogy lássuk a kilences pontot, az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap igénybevétele, technikai segítségnyújtás a bizottság kezdeményezésére. Két aspektus van itt az Európai Bizottság technikai segényújtására való igénybevétel és egyes tagállamok kérelme, és eszmecsere gyorsan Barbara Matéra jelentéséről. Oliva, köszönöm, elnök úr. Kollégáim figyelmét szeretném felhívni az Európai Globalizációs Alap igénybevételére vonatkozó kérelemre, amely a bizottságtól érkezik, és teljes mértékben eltér a múltbeli kérelemtől, hiszen a 8-as cikk első pontjára hivatkozik, ahol is éppen a 0,35%-át lehet szenni ezen alapnak a technikai segítségnyújtásra. Tehát ezen alap működési módját lehet ezáltal ellenőrizni. Ez 1 millió 110 ezer eurónak felel meg. Különböző technikai segítségnyújtási tevékenységekre, néhányat említek ezekből, a pontosság kedvéért. Az első a monitorozás, tehát a bizottság számos párhuzamos tanulmányt tervez az alapvégrehajtásával kapcsolatosan ennek a költsége 250 ezer euró. Aztán nézzük a tájékoztatást, tehát az IGF, az Európai Globalizációs Alap internet oldala, amelynek 140 ezer euró a költsége. Aztán egy a tanulmány elkészítés, amelynek az esetek, az elbocsátási esetekkel kapcsolatos tapasztalatok összegyűjtése lenne a célja, ennek 50 ezer euró a költsége, aztán administratív technikai segítségnyújtás, két ülésre kerül majd sor, a bizottság szakértői és a globalizációs alap képviselői részvételével ezen év folyamán. Itt 70 ezer euró lesz a költség, aztán itt van még a bevált gyakorlatok cseréje, azaz egy sor találkozóra kerül sor a tagállamok között, amikor is azok a személyek fognak részt venni, akiknek segítséget nyújtanak a szakértők a dokumentáció elkészítésében, tehát megadják a megfelelő iránymutatásokat annak érdekében, hogy kérelmeket tudjanak nyújtani az alapigénybevételére, és ennek a költségek 200 ezer euró. Végezetül itt van az Európai Globalizációs Alap értékelése, ennek költsége körülbelül 300 ezer euró. Nos, ezen javaslat nem problémás, szeretném kiemelni, hogy kérték az Európai Szociális Alap támogatását, és várjuk a foglalkoztatásügyi szakbizottság véleményét, mely május 19-én ül össze ezen téma megtárgyalására, és június 1-én fog szavazni, egy nappal azelőtt, mielőtt mi sort kerítenénk a szavazásra, mely tehát június 2-án lesz. Azt kívánjuk, hogy nem, ne legyenek akadályok ezen ügymenetben, és eh, ahogyan ön is említette, elnök úr, már három kérelmet is benyújtott két tagállam a globalizációs alap igénybevételére vonatkozóan. Erről röviden beszámolnék. Az első kérelem Írország részéről érkezett, eh, kerámia és kristálygyártók részéről négy érintett vállalat van, 598 munkavállalót érint ez, és a kérelem összege 2 millió 576 ezer euró. Aztán két kérelem a Spanyolország részéről, az első a kerámia termékek, illetve az építés ügyi termékek részéről, 1600 munkavállalót érint ez, és a kérelem összege 6 millió 700 ezer euró. Végezetül megint csak Spanyolország részéről faipari, paratölgy és fonott termékek gyártói 36 vállalat van érintve. 500, több mint 500 munkavállaló, és itt szintén várjuk az EMPL, a Foglalkoztatásügyi Szakbizottság véleményét. Köszönöm, elnök úr. Merci, Barbara. Köszönöm szépen, Barbara. Nem kér szót senki. Köszönöm szépen ezt teljesen világos prezentációt. Ahogy Barbara mondta, két jogi eszköz van. Az egyik az alap igénybevétele, technikai segítségnyújtás a bizottság kezdeményezésére. Itt az AMPL június 1-én szóval az mi másnap. Aztán van a három ügy, amely az asztalon nevel ír, Valencieni közösség és Castille. Itt a határidő kicsit hosszabb, a szakbizottság májusban lesz az emplőt, és 21-22-én júniusban ér ide hozzánk. Köszönöm Barbarának. Hmm, elfeledkeztem a hatos pontról szólni a napirendem. De azt javaslom, hogy ne is foglalkozzunk vele van ennek teológia alapja, hogy megfeledkeztem róla. A négyes költségvetés módosításról van szó, 2009. évi, mondja az elnök. Oui, de 2010, pardon, de 2010. Oui, c'est le budget rectificatif numéro 4 de 2010. 2010-es módosítás, de a témája a 2009. évi lett. Van több lett. Rendben. Várhat. Nincs itt a jelentéstevő. Kár. Nagyon sajnálom, hogy vulkanikus felhők miatt nem lehet itt a jelentéstevő. Ha mindenki egyetért, akkor várunk. Salvador szívesen helyettesítené a jelentését, de olyan bonyolult az ügy, hogy inkább azt javaslom, a hatos ponttal ne foglalkozzunk. Lesz más alkalmunk erről szólni, és megvizsgálni ezt a pontot az új gazdasági, költségvetési, politikai helyzetben. Grön nem ért egyet. Effective ebben a perspektívában az elnök úr vagy más pontosítaná, hogy mik a lehetőségeink, jogilag van-e lehetőség arra, hogy módosítsuk vagy elutasítsuk az egész dolgot, nem világos, hogy a jog mit tesz lehetővé. Pontosan azért mert én nem látom világosan a dolgot, és mindjárt nincs itt a jelentéstevő. Javaslom ennek az elhalasztását. Tudván, tudva, hogy nem vagyunk kötelesek ma dönteni. Van erre időnk. Eddig elég ellenmondásos dolgokat hallottam. Valami le van írva a szerződésben, valami a pénzügyi rendeletben, és van egy olyan magatartás, ami egyfajta gentleman's agreement, minden esetre eddig a PC az volt, hogy amint az Európai Bizottság többletet talál, a visszaadja a tagállamoknak. De ehhez költségvetési eljárás kell. Parlament szavazása. Nem vagyok jogász, hanem egyszerű lélek. Demokráciában szerintem nem mondhatjuk, hogy amire a parlamentnek szavaznia kell, egyrészt, másrészt a parlament igen kell mondjon, harmadsorban mindenképpen, semmi következménye nincs a parlament ö, szavazásnak. Ez nem demokratikus. Lehet, hogy közép-ázsiai rendszer, de nem EU-s rendszer. Hogyha a parlament szavaz, zása szükséges eljárási szempontból, akkor a parlament mondhasson nemet. Talán módosítani nem lehet, de nemet mondhat. Legalább arra legyen joga, hogy eldönti, hogy mikor dönt. Különben a szerzés módosítani kell. Személyesen így látom. Nem vagyok nagy jogász. Minden esetre ebből az eszmecseréből arra következtetek, hogy még néhány napunk rendelkezésre, és igazuk van, ezt a néhány napot ki kell használni, hogy teljesen világosan lássuk a jogi helyzetet. Salvador frusztrált, mindenképp szót kért. Most is nem. Decirle, ya lo ha expresado usted con mucha brillantez. Eh, Csak azért, hogy valamit hozzáfűzek ahhoz, amit ön már elmondott. 42 nap elrendelkezésre a döntéshozatalhoz, tehát lesz időnk a következő szakbizottsági ülésen, hogy döntsünk arról, hogy az átmenti intézkedések értelmében elfogadjuk vagy visszautasítjuk tartjuk ezt a négyes költségvetés módosítást, tehát több mint 40 nap elrendelkezésünkre a következő költségvetési szakbizottsági ülésen is megejthetjük ezt. Valamennyien tudjuk, hogy a jelenlegi ö, problémák ö, még fennállnak a következő ülésen is. Köszönöm szépen Szálvádornak, hogyha egyetétnek így teszünk, és így áttérhetünk a napirend következő pontjára. Szálvádor kap megint szót ő fogja helyettesíteni. Jelentés önket, akinek másról akadog a tízes pont. Le, le point 10 est ajourné. Il n'y a pas de virement au point 10. Nem a tizedik pontnál szintén halasztás lett, akkor 11-es. átcsoportosítás lehetséges nincs. Mit mond az előadó? El is ment már. 12-es pont elhalasztjuk, mert már Andreasen nincs itt, és nincsen jogi határidő. Szerencsére Juta itt van, jól ismeri az ügyet, és be tudja mutatni a szabadságon biztonság jogérvényesen apró térség nagyméretű IT rendszerek üzemeltetési igazgatását végző ügynökség helyzetét. Juta. Ja, vielen Dank. Ähm. Köszönöm szépen. A témát azt hiszem, hogy elég ismerem, hogy legalábbis kétségben mondjam, hogy mindenről így kell -e határozatot hozni, a mi véleményünkkel, mint ahogyan azt a bizottság javasolta. A bizottság az év közepén, tehát júniusban, tavaly év júniusában terjesztette be ezt a javaslatot, Az az, hogy egy ügynökséget kell létrehozni, amely az üzemeltetési menedzsmenttel foglalkozik a nagyméretű IT rendszerek esetében ahogyan az elnök már elmondta, a szabadságon, biztonságon és jogérvényesülésen alapuló térség keretében mit jelent ez a Schengeni második generációs információs rendszer, tehát a SIS-2, a vízum információs rendszer, a víz, valamint az Eurodac a rendszer, az az IT rendszer, amely a Dublini Egyezmény támogatását akarja megkönnyíteni, tehát itt a menedékkérelmekről van szó, a harmadik országokbeli személyek menedékkérelmeiről. Tehát mindezt össze kell fogni, és egy egyetlen ügynökség által kell mindezt kezelni. Ez az ügynökség, legalábbis így javasolja a bizottság, a pénzügyi terv módosításáig, amiről mostanáig nagyon sokat beszéltünk, 113 millióba fog kerülni. Nos, ez a pénz a bizottság szerint egyáltalán semmiféle probléma, hiszen ez nem terhelti meg a mázsot, hiszen ez három költségvetés sorból érkezik, az Eurodac, a SZISZ 2 és a VISZ költségvetési soraiból. De ha jobban megnézzük, akkor már az első kérdést illetően arra kérem a bizottságot, hogy válaszolja meg ezt, mert hogyha megnézzük, hogy az Eurodac, a SZISZ és a PISZ, hogyha összeszámoljuk ezeket az összegeket, akkor 401 millió eurót találunk ezen költségvetési sorokban, a jövőbeli ügynökség pedig 113 milliót használ csak ebből fel. Mi történik a többi 288 millió euróval? Mit csinálunk ezzel? Ez mire van előirányozva? Ez az első kérdés. A második kérdés a következő, és kérem a bizottságot, hogy az Isten áldja meg, végre támogasson minket e tekintetben, hiszen nagyon hosszasan beszéltünk arról, hogy ha egyáltalán elgondolkodunk az EU költségvetés jövőjéről, akkor a szinergia effektusokat meg kell vizsgálnunk, hogyha európai szinten valamit megteszünk, akkor meg kell nézni, hogy mindez milyen kihatásokkal jár a tagállami költségvetésekre. Éppen most mondtam el, hogy mit kell tenni ennek az ügynökségnek, és ez azt jelenti, hogy a tagállamoknak nagyon sok munkája megszűnik ezáltal. Tehát a tagállamok ezáltal, a tagállamok költségvetése ö, könnyebb lesz ezáltal az is jó lenne, hogyha a bizottság ezt is elemezné, tehát hogy ha ez az ügynökség valóban létrejön, akkor tudnunk kell, hogy a tagállamok szintjén ez milyen megtakarításokat eredményez. És ne úgy történjen, ahogy mindig, az összes többi ügynökség esetében, hogy európai szinten rátoljuk az ügynökségre a munkát, és mindenki azt mondja, hogy na jó, úgy folytatjuk tovább, ahogy eddig. Ez volt a második kérdésem. Tehát a hatástanulmányra várok. A harmadik dolog, az ünnökség, hogyha elkezdte munkáját, akkor 120 alkalmazottal kell, hogy rendelkezzen. 120 alkalmazottal tehát, akik csak ennek az ügynökségnek dolgoznak. Jelenleg az a helyzet, hogy amit teljesítenie kell az ügynökségnek, azt részben a bizottság végzi jelenleg ezeket a feladatokat, amelyeket majd az ügynökség fog végezni, tehát ezt jelenleg a bizottság végzi. De a bizottságnál sehol nem láttam, hogy létszám áthelyezésekről lenne szó. Tehát azok az emberek, akik jelenleg a bizottságnál végzik ezt a munkát, a jövőben esetleg ennél az ügynökségnél fognak dolgozni. Nem, éppen ellenkezőleg arról van itt szó, hogy az Eurodak négy foglalkoztatottja, és aztán egy másik külső alkalmazott, majd más bizottsági külszolgálatoknál kell, hogy dolgozzon. Szerintem ezeknek az ügynökségnél kell dolgozniuk. Tehát 20 ö, szakértő és 25 ö, külső szakértő a VISZ és a SZISZ esetében szintén újra kell, hogy alkalmazzák őket, és nem arról van itt szó az ő esetükben, hogy az ügynökségnek kellene, hogy dolgozzanak. A negyedik dolog, Természetesen tudni szeretném, hogy a bizottság ennél, az ügynél mit is gondolt. Mindannyian tudjuk, hogy mit gondolhatott, de szívesen hallanánk ezt a bizottság szájából. Az utolsó dolog pedig a hatástanulmány, amire a bizottság kötelezte magát, és mindig is kötelezi magát, amikor erről van szó, hogy új egynökséget akarunk, vagy sem, és hogy mit eredményez ez az egynökség hozzáadott értékben a jelenlegi bizottsági szolgálatokhoz képest. Nos, ez a tanulmány, már eléggé avít, hogy úgy mondjam, tehát több mint három éves. És időközben különböző helyeken, nem csupán a, a LIBE szakbizottságban, hanem a tagállami parlamentekben is mindig kritikát gyakorolnak azt illetően, hogy ez az ügynökség, ahogyan ezt tervezték, semmi esetben sem tudja garantálni a szükséges adatvédelmet adat átvitelről, adatvédelemről és hasonlókról beszélünk, és vitázunk. Elég sok ilyen vita volt az USA-val, például most is van, és itt a saját házunk táján a 27 tagállamban, európai szinten az adatvédelemmel legalább olyan érzékenyen kellene bánnunk, mint ahogyan ezt más országok viszonylatában tesszük, amelyekkel szerződésünk van. Nos, ugyanakkor időközben Nos, régi már az elkezdés, hogy jöjjön létre az ügynökség, de időközben van már egy hivatal a menedékkérők támogatására, az már létezik. Tehát hol vannak itt az átfedések lehetőség szerint ezzel a most tervezett ügynökséggel? Azt hiszem, hogy mielőtt megfogalmazzuk véleményünket a Libe Szakbizottság számára, sok információra van szükségünk a bizottság részéről, és lehetőség szerint egyes kollégáknak még több kérdésük van a bizottság részéről, amelyre választ szeretnének kapni. Merci beaucoup. Köszönöm szépen. Szeretném megkérdezni, hogy a bizottságnak vannak-e már ö, válaszelemei? Ha igen, akkor ennél a szó. Köszönöm szépen, elnök úr. De mielőtt átadnám a szót a ö, biztonsági igazságügy kérdésekkel foglalkozó kollégának, aki pontosabban tudna válaszolni, egy dolgot említenék, amit Haug asszony feladott, ez pedig a megtakarítás, amit a humán erőforrás feltén tenni, takarítanánk meg, azzal, hogy az ügynökséghez kerülnének átcsoportosításra munkatársak. Ahol van megtakarítási lehetőség, a bizottság ezeket mindig kihasználja azért, hogy át tegye oda, ahol többlet tevékenységre van szükség. És ezen keresztül a bizottság tartja a saját kötelezettségvállalását, hogy nem kér új munkahelyeket, új státuszokat. Tehát így valósul meg a humán erőforrás tekintetében a belső takarékosság. De átadnám a hásúrnak, aki az, ifjúsá, az igazságügy és biztonsági kérdésekkel foglalkozik elnök, köszönöm, igazgató úr, átadom azt. Köszönöm, elnök úr, és köszönöm a jelentéstevőnek a munkáját is. Megpróbálok foglalkozni azokkal a kérdésekkel, amelyeket itt felvetettek, és igyekszem nem kifelejteni egyet sem. Először is a költségeket. A költségekkel kapcsolatban két elemet említettek az egyik, ami az ügynökség és a rendszerek magas költségét jelenti, illetve hogy hogyan lehetne csökkenteni a költségterheket. Azzal kezdeném, hogy a költségek és a pénzügyi következményei, amik a javaslatban szerepelnek, azok a, az ügynökség felállításával és működésével kapcsolatos költségek, de benne van a rendszer működésének a költsége is, tehát az ügynökségnek kell működnie, de nincs benne a rendszerek fejlesztésének kérdése, ami az egyes rendszereknek a jogi alapja, és az más és más, például a SIS, a VISZ, a Eurodac és egyebek, de ezek mind különböző jogi ö, instrumentumokhoz kapcsolódnak, és különböző jogalapok alapján működnek. Hogy megkönnyítsük azt, hogy a, ö, a tagállamok számára ö, milyen ö, költségcsökkentés jelent ez, a ö, fejlesztést, megint csak a rendszer jogi alapja határozza meg, hogy milyen költségmegoszlás van, és kinek kell azt viselnie. Ez természetesen más, eh, hogyha ügynökségnek a költsége, illetve egy rendszer valamit az eh, igazgat, akkor az az ügynökségi költség. Ami a munkatársak kérdését illeti, azt hiszem, hogy erre a választ már, már megkapták amikor egy ügynökség átvesz munkatársakat, és a bizottsági munkatársakkal kezd el dolgozni, akiket átadnak a szísz, a víz, az erotak és egyebek fejlesztéséhez, itt fokozatosan csökken a létszám. A hatásvizsgálat történt, ez volt a jelenlegi javaslatokkal kapcsolatban is a helyzet. A tényleges megoldás, amit jogi szempontból, illetve strukturális kérdésekben központi, nem központi ezeket, ezeket mind a hatástanulmány vizsgál, és azokból következik a megoldás. Miért nem a bizottság üzemelteti ezeket, és miért inkább az ügynökségek? Ezekről már volt szó. Volt egy közös nyilatkozat, amit a tanács, a parlament és a bizottság tett együtt annak idején, amikor a SIS-VIS esetében elfogadta, elfogadtuk a döntéseket. Annak idején a parlament, a tanács és a bizottság is úgy fogadta el, valamint a hatástalan is azt mutatta, hogy csak egy ügynökség tud egy ilyen rendszert üzemeltetni, és sem a tagállamok önmagukban, sem a bizottság nem kellően felszerelt, hogy ennyire kritikus számítástechnikai rendszereket üzemeltessen. Az adatvédelem, ez egy olyan téma, amiről már volt szó a Libi Bizottságban elég részletekbe menően, amikor az első javaslatról vitáztak. A válasz az, hogy az adatvédelmi szabályok nagyon világosak, minden egyes instrumentumnak a jogalapjában ez is rögzítésre kerül, illetve az ügynökségek maguk is megvan az adatvédelmi szabályok, és az ügynökségek fölött az adatvédelmi biztosnak megvan a hatásköre. Tehát semmiféle adatot, információt, amit a rendszer dolgoz fel, mindig a tagállam marad a tulajdonos az adatoknak, az ügynökség csak üzemelteti a rendszert magát, tehát a hardware biztosítja azt, hogy ezek az adatok aztán hozzáférhetőek legyenek. Volt egy fontos kérdés az interoperabilitással kapcsolatban, ez is egy olyan kérdés, amit a Libe Bizottságban is már felvetettek, mint fontos kérdést. Megemlíteném, hogy eh, valójában ezt, ezt a jogalap kifejezetten tiltja, illetve akadályozza. Ez nagyon fontos, hogy az egyéni adatvédelem megvalósulhasson. Az átfedés az az, szóval az Európai Menekültügyi Hivatallal nincsen, semmilyen nincs, sem a mandátuma, sem a kompetenciák között nem létezik ilyen. Hogyha esetleg van más kérdés, akkor szívesen válaszolok. Köszönöm. Elnök, köszönöm a jelentéstevő asszonyi a szó. Mustan wirklich der A pontosság kedvéért még egyszer feltenném a kérdést, teljesen világos, hogy ez egy példa a bizottság élethazugságára. Lewandowski biztos az imént elmondta, hogy nincs semmiféle létszámnövelés. Tehát ezt el kell fogadni. Hogyha minden feladatot, minden lehetséges feladatot kiszerveznek, és aztán személyzet szabadul fel, azt más szolgáltatóknak kellene elosztani. Csak az ügynökségek személyzete egyre nő, egyre erősödik, és a bizottság nem vesz fel új embereket. Nos, hát én ezt egy élethazugságnak tartom, de hát rendben van, ön nem tett róla, önnek kell most mindezt részemről elviselni. De konkrét kérdést tettem fel a megtakarításokat, illetően amelyek a tagállamokban keletkeznek, hogyha az ügynökség megkezdi munkáját. Ennek nincs köze azzal a, ahhoz a pénzhez, ami az ügynökség létrehozását illeti, vagy ahhoz a pénzhez, amely az IT rendszerek kifejlesztésére fordítódik európai szinten, hogy ezeket már a tagállamoknak nem kell kialakítani. Ön éppen az imént mondta el, hogy a tagállamoknak nem lesznek megtakarításaik hát akkor mi értelme van ennek az ügynökségnek, miért kell ezt létrehozni, hogyha ez csupán egy kiegészítő pénzköltő forrás európai szinten, akkor ezt hogyan lehet képviselni? Hiszen én azt tanultam, hogy a franciaországi központban gyűjtik a, az adatokat, és a háttérben minden remekül működik, tehát látnunk kell a következőt, a kérdésem, mindez így igaz, tehát, hogy nem lesznek megtakarítások a tagállamok számára? Ennek nem is kell válaszolni a kérdésre. Talán később majd ö, értékelik ezt a helyzetet, de hogyha most azt hallom öntől, hogy nos, hát ez az ügynökség csak igazgatni fog, és ö, ahhoz kötődik, amit a bizottság mond, ahogyan a bizottság a jogalapot megállapította a három rendszer számára, csak ezt kell, hogy végrehajtsa ez az ügynökség, akkor ebben az esetben ez egy végrehajtó ügynökség, hogyha ön ezt így jelenti ki. És akkor felteszem a kérdést, hogy a bizottság ezen három rendszer részére miért nem végrehajtó ügynökséget javasolt? Nem tudom ezt felfogni, hiszen időközben mert rendelkezésünkre áll ez a két eszköz, amelyet létre tudunk hozni. Tehát, hogyha semmit nem csinálhatnak, mint igazgatási egység, akkor miért nem végrehajtó ügynökség ez? És miért nem végrehajtó ügynökség létrehozásának folyamatában vagyunk? Très bien, merci Je crois que... Köszönöm szépen, Juta. Azt hiszem, hogy Juta nagyon jól fogalmazta meg a politikai problémát és a pénzügyi költségvetési problémát is, ami ebből a javaslatból fakad. Emlékeztetni szeretnék, hogy kértek tőlünk egy véleményt, a, a, végül is ez a Libe Bizottság, amelyiket megkeresték ezzel, és még túl korai az idő ahhoz, hogy az ütem területet meghatározzuk a, azt, hogy mikor lesz a módosító határidők, illetve a plenárisra mikor kerül a kérdés azt javasolták, hogy egy első javaslat június elejére készüljön el, hogy ő véleményt tudjunk cserélni a konkrét javaslatokról, és aztán majd meglátjuk a parlamenti bizottságok időbeosztását, és akkor pontosítjuk a sajátunkat is. Köszönöm jutának, még marad a 14. pont, ami a korai figyelmeztető rendszerrel kapcsolatos jelentés, ez mezőgazdasági területre vonatkozik. Önök tudják, hogy a végrehajtó bizottság, illetve az Agri bizottság rendszeresen előterjeszt nekünk, beszámol nekünk arról, hogy hogyan áll a garancia alapok és a, a feogának a felhasználása. Megkerestek minket a 2010-es évre vonatkozó első jelentéssel, ez a 2010 első három hónapjára vonatkozik. Nem kell hangsúlyoznom, hogy mennyire fontos a mezőgazdasági költségvetés, és hogy ez mit képvisel az európai költségvetésen belül. Tehát nagyon nagy figyelemmel hallgatjuk jelentéstevőnket, Navia urat, akinek meg is adom a szót. Köszönöm, elnök úr. Csak rövid kiigazítás azonáltal mondottakhoz tekintettel arra, hogy ez a korai előrejelző rendszer azon adatokra vonatkozik, amelyek a 2010-es év első hónapjára vonatkoznak, tehát január hónap végéig 2010-es évben. Ebben a nagyon rövid időszakban a tagállamok visszatérései, visszatérítései meghaladták a 2010-es 2033 millió euróval, és a bevételekhez járult 433,8 millió euró, amely a pénzügyi kigazításból adódott itt szabálytalanságokról van szó, például a tejkvóták esetében, de még 305 millió eurót várnak specifikus destinációval. Az a dolog, ami meglepő, és amivel kapcsolatban kérdést szeretnék feltenni a bizottsághoz, az a piaci intervenciókra vonatkozik. A az elkülönített források felhasználása a piaci intervenciókra alacsonyabb volt 74 millióval, mint amennyit előirányoztak. A bizottság véleménye szerint, ahogyan ez az early warningban is megjelenik, nos ez a jelentéktelen különbség esetében szeretném feltenni a kérdést, hogy egy olyan időszakban, amikor egész Európában láthattuk a gazdálkodók tiltakozásait, mert a termelési költségek alacsonyabbak voltak, a gabonaneműek, a tejtermékek, nagyon sok mediterrán termék esetében is, mint például a durumbúza vagy az olívaolaj. Nos, van egy olyan ö, tartalék, amelyet nem használtak fel a piaci intervenciókra. Tehát egyrésztről sokkal alacsonyabbak az árak, mint a termelési költség, másrésztről pedig vannak ö, fel nem használt összegek. Nos, ezzel kapcsolatban tenném fel a kérdést a bizottságnak, hogy ez hogyan történhetett meg. Ami pedig a közvetlen támogatásokat illeti a felhasználás szintje azt mutatja, hogy több mint 90 millióval csökkent ez, és ezt illetve is szeretném a bizottság megerősítését kérni, hogy ez az elmaradt kifizetéseknek tudható be, tehát a közvetett kif- támogatásoknak Görögországban, a gazdasági válság következtében, amely ezt az országot sújtotta, és amely a kiadások visszafogását jelentett a mezőgazdaság szintjén is, és így megrekedtek a gazdálkodóknak nyújtandó támogatások. Tehát a bizottságtól néhány újabb részletet várok a piaci intervenciókra vonatkozóan, és arra vonatkozóan, hogy egy olyan időszakban, amikor az árak rendkívül alacsonyak voltak, mégis maradtak fel nem használt összegek, és más részről pedig megerősítik-e azt a tényt, hogy azok a források, amelyeket nem használtak fel a közvetlen kifizetésekre, Nos, ez abból adódik, hogy ezen forrásokat nem folyosították a görög gazdálkodóknak, akik nagyon súlyos gazdasági és szociális helyzetben voltak, és ettől, és ezen felül még a közvetlen támogatásaikat is blokkolták. Jó, merci. Köszönöm szépen. Akkor ki tud válaszolni ezekre a kérdésekre, amelyek igen helyén valóak Költségvetési, agri, agri, agri. Akkor Agri úrnak adom meg a szót, mondja az elnök. Köszönöm szépen, elnök úr, csak röviden. Elnézést, esetleg bemutatkozna? Csak hogy a jegyzőkönyvre. Jusman Snowknak hívnak és a, a DG Agrinál dolgozom, tehát a mezőgazdasági főigazgatásnál. Ami a görög kérdést illeti, Görögországban van egy problémánk, már a múlt évben volt ez a számítástechnikai rendszerrel, ugyanis a gazdálkodók képtelenek voltak kérelmeiket elektronikus formátumban benyújtani, úgy, ahogy ezt terveztük, és nem tudtuk az elnöks, az ellenőrzés miatt nem engedtük meg a görögöknek, hogy addig kifizetést eszközöljenek, amíg nem ellenőriztük a benyújtott anyagokat. Görögország most már kifizetéseket megtette, miután az Ajax szabályozatnak megfelelően megtörtént az ellenőrzés, tehát ezért volt késedelem a kifizetésekben. Ami a piaci kiadásokat illeti, igaz, hogy van egy kis alul felhasználás, 35 ezer körül, millió között. Ez elsősorban a legszegényebbekkel kapcsolatos kiadások. Kicsit lassabban mentek a kiadások, mint ahogy ezt előre terveztük, de körülbelül 96%-a a programnak megvalósult, és úgy gondoljuk, hogy idén is ez meg lesz. De volt egy kis csúszás, ez igaz, de a tagállamoknak E, tagállamok erre visszatérhetnek. A tejipart e, elfog, e, elfeledkeztek arról, hogy a tej ára fölment, és nem csak a termékek ára, és ezért használtuk az alapokat, és ezért került felhasználásra a piaci kiadás. Elnök, köszönöm szépen jelentéskészítő részéről, nincsen további észrevétel, nagyon jó. Hát akkor köszönöm szépen, akkor nincs más napi rendi pontunk, úgyhogy emlékeztetni szeretném önöket, hogy következő ülésünk június 1-én lesz, június 2-án. Június 1-én egy nagyon aktív napunk lesz, reggel lesz egy meghallgatásunk a Költségvetési Ellenőrző Bizottsággal együtt, délután pedig az munkaülésünk lesz a nemzeti parlamentek képviselőivel együtt. Másodikán, június másodikán pedig a szokásos ülésünk lesz. Köszönöm szépen, perekeztem az ülést, a koordinátorokat itt tartom, hogy azonnal elkezdjük az ülésünket, és néhány percig még használjuk a tolmácsokat. Köszönöm. Ja,